Bien, buenos días. Vamos a dar... Jó reggelt kívánok, akkor megkezdjük a ma délelőtti ülésünket. Először is szeretném jelenteni, hogy Maconi asszony egy kicsit később fog érkezni, úgyhogy addig én fogom az elnöki szerepeket átvenni, és majd átadom neki a stafétabotot, ha megérkezett. Az első napi rendi pont maga a napi tervezet elfogadása. Szerettem volna tájékoztatni önöket arról, hogy a koordinátorok ülése 11 óra 30-kor, tehát fél 12-kor kezdődik, és a múlt héten kiosztott napi rend szerint fogunk haladni. Vivian Redding asszony, az Európai Bizottság alelnöke, a ma délutáni ülésünkön fél ötkor vesz részt. Az állampolgársággal, illetve állampolgári jogokkal fogunk foglalkozni a belevaló közös találkozás során. A petíciósok, akik jelen lesznek ma az ötös, ez az 1335-2008-as, a Cselópecsi aranybányával kapcsolatos petíció. Itt a bánya képviselői is jelen lesznek, aztán a hatosnál ez az 1534 per 2008-as, a Rodope hegység védelméről szóló, aztán a hetes, ez az 1336 per 2008-as, Natura 2000 hálózat Bulgáriában 11-es, ez a 776 per 2009, 9-es petíció, aztán 18-as pont, 632 per 2008, lengyel állampolgárok helyzete, akik azonos nemű partnerükkel bejegyzett élettársi kapcsolatba kívánnak lépni. Aztán tájékoztatnám önöket arról, hogy a 8-as napirendi pontot a 12-es napirendi pont után fogjuk megtárgyalni. Emlékeztetném arra a képviselőket, hogy egy első eszmecserét fogunk tartani a 2010-es éves jelentésről, mégpedig miután Reding asszonynal lefolytattuk a megbeszélést. A kettes napi rendi pontban pedig elnökség közleményei. Szeretnék rámutatni, hogy ezeket a közleményeket, eh, illetve feljegyzéseket elküldtünk Önöknek még a múlt héten egyes petíciók újra megnyitásáról, Ezeket jóváhagyottnak tekintjük, hogyha nincsen ellenvetés az ülés során ezekkel kapcsolatban. Nincsen egyéb kérdések, úgyhogy akkor meg is kezdhetjük most az ülésünket. Mégpedig a négyes napi rendi ponttal van egy kis problémánk, mégpedig az, hogy Buszúttil úr nincs jelen, Ezért reméljük, hogy a képviselő úr hamarosan megérkezik, addig is pedig az ötös napi rendi ponttal fogunk foglalkozni. A környezetvédelmi csomagon belül az első petíció lesz, ez az 1335 per 2008-as. Ezt pedig Hristo Genev bolgár, bolgár állampolgár fogja bemutatni. 14.432 aláírás tartalmazó petíció a Cselopecsi aranybányában ciánmosással történő megnövelt érckitermelésről. Itt van a petíciós? Úgy tűnik, hogy nincsen. Por lo tanto, daríamos en primer lugar la... Így módon akkor a szót először is az Európai Bizottság fogja megkapni. Ivanov úr. based on the information provided by the a 2008-ban a petíció benyújtója által benyújtott információ alapján azt találtuk, hogy jogszabálysértés történt, különösen a környezeti hatástanulmányra vonatkozó irányelvet sértették meg. Az aranybánya eh, eh, projektet még Bulgária EU-hoz való csatlakozása előtt indították. Környezeti hatásvizsgálat irányelv akkor még eh, nem volt kötelező Bulgáriára nézve. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez az érv az hatás vizsgálatra vonatkozó eljárás kapcsán 2004-től érvényes, és miután Bulgária csatlakozott az Európai Unióhoz, ugyanerre a projekte vonatkozóan kellett volna elvégezni már egy hatásvizsgálatot, mert attól kezdve alkalmazandó volt az EU irányelv. A bizottság azonban nem kapott információt arról, hogy készült el környezeti hatásvizsgálat vizsgálat, és 2009-ben szereztünk csak erről bizonyást, amikor az EP elé került az ügy. A bulgár legfelsőbb közigazgatási bíróság ekkor felülbírálta a bulgár környezeti és vízügyi miniszter döntését a, az aranybányával kapcsolatban. Bocsánat, yes. Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Ce serait une, euh, dans un premier temps. Köszönöm szépen. Kérdést szerettem volna feltenni a bizottságnak. Tisztázandó azt, ami az imént elhangzott a bizottság részéről. Azt mondta, hogy nem történt jogsértés, csak amiatt, hogy mivel Bulgária azután csatlakozott, hogy engedélyezték a projektet ezen az alapon. Viszont a későbbiekben az is elhangzott, hogy nem megfelelő, hiányos a hatásvizsgálat a Habitat irányelv alapján. Elhangzott, hogy 2010-ben a Nemzeti joghatóságok hiányosnak vagy nem megfelelőnek minősítették a környezetvédelmi hatástanulmányt, vagyis ezt a projektet nem megfelelő alapon hajtották végre. Ezért igenis követelhetjük, hogy a habitat irányelvet alkalmazzák, és egy új hatásvizsgálat készüljön a projekt kapcsán. Jól értelmezem a dolgokat? Parancsoljon, Bostinár úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is támogatni eh, tisztelt kollégánk Beli asszony által elmondottakat. Ugyanis eh, az a tény, hogy a Szofiai eh, Bíróság hozott egy döntés, miután már a a tények bekövetkeztek, megtörténtek, hát a tény az, hogy ma sincs, a mai napig sem készült környezeti hatás tanulmány, a bírósági döntés után sem és Bulgária számára az egyetlen alkalmazandó jog a habitat irányelv a környezetvédelmi eh, szabályokat, eh, amelyek minden EU tagállamra vonatkoznak, Bulgária is be kell, hogy tartsa. Ezért hivatalosan is eh, felhívom az Európai Bizottságot arra, felkérem arra, hogy vizsgálják és ellenőrizzék a jogszabályok betartását, és ha azt látják, hogy Bulgária nem tart be EU jogszabályokat, tegyék meg a szükséges lépéseket. Nem lehet vákumban élni, jogi szempontból egy jogi vákumban, azt mondani, hogy jó, volt egy döntés, de ez még a csatlakozás előtt volt, és most a bírósági döntés alapján ugye nem készült környezeti hatásvizsgálat, ezért nincs semmilyen új fejlemény. Nem, hát ez így nem lehet. Nagyon is drámai szükségszerűség merült fel arra, hogy a bulgár kormány azonnal kezdje el a környezeti hatásvizsgálatot, és azután a vizsgálatot úgy hajtsák végre, hogy eközben megfelelnek az európai jogszabályoknak. Köszönöm szépen. Ich, denke, wir haben da... Úgy gondolom, hogy itt egy szabályozási rés van, egy probléma ahol szembesülünk ilyen építkezéseken, beruházásokon, olyanok, amelyeket egy tagállam csatlakozás előtt röviddel bonyolítottak le. A törvény azt mondja, ugyebár, hogy ami a csatlakozás előtt történt, a csatlakozás előtti szabályok szerint kell, hogy történjen, és természetesen később, amikor az EU-hoz csatlakozik, akkor az EU szabályait kell teljesíteni. Ez az egyik vonal. A másik válasz viszont azt is hangsúlyozza, hogy a csatlakozás után meg kell nézni, hogy a beruházások abban az esetben is, hogyha korábban megkezdték őket a csatlakozás előtt, később hogyan hatnak a környezetre. A második kérdés, hogy ez hogy milyen hatással van, ez a fő probléma, mert erre nincs szabályozás, mert szerintem a bizottságnak utána kéne járni Bulgáriában, hogy azt kéne mondani, hogy történt valami a csatlakozás előtt, valamit lebonyolítottatok, és a mai napon, vagy mostanában még el kell végezni egy hatásvizsgálatot. Mi nem vitatjuk azt, ami akkor történt, hiszen volt egy saját törvényetek erre. Ennek ellenére napjainkban az EU-n belül egy hatásvizsgálatot tartani kell vagy végezni kell, és szerintem az új hatásvizsgálat nem kötelező erejű, vagy nem kötelező, hogy elvégezzék, és ez a fő probléma most. Ezért a bizottságtól azt kérem, hogy van-e jogunk ahhoz, hogy a bulgárokat arra késztessük, hogy egy új hatásvizsgálatot végezzenek, vagy adott esetben ez egy informális adat összehasonlítás, Ismerjük ezt az ilyen szélerőművéknél, nagy projektek esetében a tagállamok azt mondják, hogy csatlakozás előtt kezdtem, és csatlakozás előtt más volt a jogi helyzet, mint később, és ez egy ilyen probléma. Ezért fordulok a bizottsághoz a kérdésemmel. Mi a helyzet egy új hatástanulmányjal, mennyire kötelező jellegű, az mennyire kötelező érvényű, amiről dönt, hogy egyáltalán van-e jogi relevanciája? Eh, Köszönöm szépen. Auken asszony. Just to make it brief. Csak röviden szeretnék hozzászólni. Ezek az esetek már nagyon régóta szerepelnek napirendünkön. Szerintem egyáltalán nem kielégítő, hogy a bizottság olyan válaszokat ad, mint amit hallhattunk, Ezeket a petíciókat mindenképpen nyitva kell tartanunk, és megvizsgálnunk, hogy javulnak-e a kapcsolatok a bolgárhatóságok és a bizottság között. Köszönöm szépen, Auken asszony, mondja az elnök. Most akkor megadjuk a szót a bizottság képviselőjének, és aztán pedig egy javaslatot fogunk meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Zsovszok Breklen a nevem, Először is a hatástanulmányjal kapcsolatos jogszabályokról szólnék. A bírósági esetjog eléggé egyértelmű, hogyha a fejlesztési beleegyezést a csatlakozás előtt adják meg, akkor az EU vonatkozó jogszabályai nem érvényesek, hogyha a csatlakozás után történik ez meg, akkor viszont igen. 2007 előtt a bolgár jogban ez nem szerepelt, a hatástanulmányi jogszabály egy eljárási jogszabály, a csatlakozás előtti fejlesztésekre tehát nem vonatkozik. A Natura 2000-es területen hogyha a Natura 2000-es területen történik meg a fejlesztés, akkor kell, akkor rendelkezik bizonyos kötelezettségvállalásokkal az állam. Ez az eset azonban nem a Natura 2000-ről szól, nem egy Natura 2000-es területről szól, ezért tehát az élőhely irányelv sem alkalmazandó ebben az esetben. Azt mondanám, hogy a jó hír az, hogy kaptak önök a fejlesztőtől egy levelet, Mazoni asszonynak küldték ezt. A fejlesztő lemondott a befektetésről, tehát nem fog végbe menni ez a beruházás. Ha pedig egy Natura 2000-es területen lenne ez a fejlesztés, akkor további vizsgálatra lenne szükség, azonban ez a helyzet nem áll fenn, és szerencsére ezt mondhatom a környezet szempontjából, a körny- ez a beruházás, ez nem fog megvalósulni. Elnök, köszönöm szépen, csatlakozott hozzánk a petíciós Vasil Kadrinov úr, és mielőtt lezárnánk a vitát, a petíciósnak fogjuk megadni a szót. Nagyon köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíciósok nevében fogok hozzászólni és szeretném kijelenteni, hogy a Cselopecsi aranybányában e technológia, ezt a technológiát nem fogják felhasználni. A bányavezetők ugyanis úgy döntöttek, hogy ezt a technológiát nem alkalmazzák. De ennek az volt az eredménye, illetve ez az eredmény azért született, mert civil szervezetek csoportja ezt az esetet a legfelsőbb közigazgatási bírósághoz vitték el Bulgáriában, és a bíróság úgy döntött, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány nem volt megfelelő. Azért, mert a nyilvános konzultáció nem volt megfelelő. És most pedig Bulgária már az Európai Parlament, illetve az Európai Unió tagja, de más orsz- eh, az országban lévő más területekkel is foglalkozom, Kercsilivel például. Malta near Plovdiv uh, plans for the same technology. Ugyanezeket, eh, ugyanezt a technológiát alkalmazzák ezeken a területeken. Ez a ciánmosásos technológia. Ugyanez a probléma egyébként, a nyilvános konzultáció hiánya, illetve nem megfelelő lebonyolítása a probléma. Például a Smelta, Plovdiv mellett található Smelta nevű helyiségben. A konzultációt csak egyetlen faluban tartották meg, Kuklemben. Ott 7000-en élnek, Plovdivban pedig Plovdiv 10 kilométerre található, csupán 3000-en élnek, és csak Kuklenben tartották meg a konzultációt. A bolgár hatóságok nem tartották meg az igazi, valódi nyilvános konzultációt. A beruházók nyomására akik célmosásosnak alkalmazni, és úgy döntöttek, hogy jóvá hagyják ezeket a projekteket, például Körcsiliben és Plovdivban, anélkül, hogy figyelembe vennék a nagyobb közösségek álláspontját. Ebben a tekintetben pedig 14 ezer aláírás gyűjtöttünk Plovdivban e technológia betiltására, és azt kérnénk önöktől, hogy európai parlamenti képviselőként kövessék nyomon ezt a döntést, hogy tiltsák be a ciánmosásos technológiát egész Európában, ugyanis olyan országokban, mint például Bulgária vagy Románia, a korrupció és az alacsony közigazgatási kapacitás a hatóságoknál azt eredményezik, hogy veszélybe kerül több ezer ember egészsége. Ez tehát az álláspontunk ezzel a petícióval kapcsolatban. Sí, señor Bostinár úr. Bostinár úr, parancsoljon. Chairman, only to... Köszönöm, elnök úr, csak két észrevételt tennék. Határozottan támogatom, amit a petíció benyújtója javasolt. Másodszorban az Európai Parlamentnek van egy állásfoglalása, amit nagy többséggel fogadtunk el, és amelyben azt kértük, hogy minden az aranybányákhoz kapcsolatos eljárás során tiltsák be a cián alkalmazását, ne használassanak cián. A Csalopecsi bulgáriai ügyben Egy speciális, egy különleges ügyről van szó, precedens értékű ügyről, amikor is a csatlakozás előtti időszakra vonatkozó jogszabályokat nem tartották be igazán, megfelelően, hogyha megnézzük a Szofiai Bíróság döntését, ez kiderül. Másrészt pedig legalábbis elméletben az Európai Bizottság soha ne nem kérte a bulgár beruházót arra, hogy tartsa be a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket, mert azt mondták, hogy jó, ami a csatlakozás előtt volt, az jó, és az jó lesz a, arra a helyzetre, és csak a csatlakozás után kell betartani az EU irányelvet. Ez egy különleges eset, de lehet, hogy hasonló esetek más tagállamokban is előfordulnak. Ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy hivatalosan értelmezze azokat az esetlegesen előforduló hasonló eseteket, amikor a csatlakozás előtti jogszabályokat sem tartották be megfelelően az egyetlen jogszabály erre vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálat irányelv. Jó, most a cselopecsi ügy megoldódott, nem azért, mert olyan határozottan és keményen fellépett az Európai Bizottság, hanem azért, mert a beruházó úgy döntött, hogy eláll ettől. De más hasonló esetekben szükség lehet egy ilyen értelmezésre, mert ez tudna felfegyverezni minket azok, azzal, hogy meg tudjuk védeni a környezetet olyan esetekben, amikor egy beruházó esetleg visszaél azzal, hogy a csatlakozás előtt más jogszabályok voltak hatályban, és ezeket alkalmazza a csatlakozás utáni időszakra. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezt eléggé részletesen megbeszéltük, most pedig Jár úr következik, ő az utolsó. Ja, auch zum Vorschlag, ich, weil ich da noch, vielleicht noch... Lehet, hogy van egy logikai bukfenc abban, amit mondok, de egy kicsit el szeretném túlozni a dolgot és negatívan megfogalmazni, ahogy én látom. Nem lehet, hogy egy ország mondjuk nagyon rossz környezetvédelmi törvényekkel rendelkezik, kiad egy engedélyt, csatlakozik az EU-hoz és később pedig azt mondjuk, hogy ami előtte történt, az nem érdekel. Azért ez túl egyszerű. Természetesen a kérdés továbbra is az, hogy valahogy párbeszédet kell folytatni az új tagállammal, hogy a környezetvédelmi technológiák hogyan sorolandók be és szerintem a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz kéne fordulni talán egy utólagos koordináció érdekében. Hogyha megvan az összes technológia, akkor nem mondhatjuk, hogy szerzett jogokról beszélünk. Ez egy általános probléma, nem új, régi és új jog viszonya fennáll, de az bosszantott, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy semmiféle jogi eszköz nincs a kezünkben, hogy párbeszédet folytassunk a régi tagállammal, hogy a régi környezetnek ártó technológiát meg lehessen szüntetni. Mondjuk a mezőgazdaság területén egész más a helyzet, ott a piacosítás megoldja, tehát megmaradnak a régi vágóhidak, de csak egy adott mennyiségű kvótát kaptok, és mindenki természetesen ki akar menni az európai piacra, akkor a termékekkel ezt lehet szabályozni. Foglalkoztam egy kicsit ezzel tényleg ugye ez azt jelenteni, hogy a régi technológia örökre fennállhat, mi viszont az Európai Parlamentben azt állapítottuk meg, hogy a ciánkálit a technológiai folyamatokból ki akarjuk tiltani. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most már véleményt formálhatunk. Azt hiszem, hogy nagyon jól megvilágította a képviselőasszony ezt a problémát. Én azt hiszem, hogy szakbizottságként azt kéne kérnünk, hogy az Európai Bizottság a tagállamot szólítsa fel információ benyújtására, a petíciót tartsuk nyitva, és Jár úr javaslata is nagyon észszerűnek tűnik, hogy az Európai Parlament MV bizottságához küldjük tovább ezt a témát, és a petíciót hagyjuk nyitva, remélve, hogy több információt kapunk, és ez az átmeneti időszak, hogy egy ország a csatlakozás előtt vagy a csatlakozás után, után van. Nyilván az európai irányelvek fényében kell megoldást nyerjem. Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és átérünk a hatos napirendi pontra bocsásson meg, elnézést, elnézést, akkor az eredeti első napirendi pontunkat, már mint a négyest, fogjuk most napirendre tűzni, üdvözlöm Buszótil urat, és a négyes napirendi ponttal kapcsolatban megadom neki a szót. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. akkor most az én kérdésemet tárgyaljuk meg, ugyanis nincs itt a petíció benyújtója, nincs itt. Jó. Először is szeretném arra emlékeztetni a képviselőket, hogy a megtévesztő reklám irányelvnek mi is a lényege. Amiről itt beszélünk, az azok a szakmai címjegyzékek, ugye, akik megkörnyékeznek jellemzően kis vállalatokat, vagy önkéntes szervezeteket, adott esetben magánszemélyeket is, küldenek egy formanyomtatványt nekik, ami látszólag azt kínálja fel, hogy valaki ingyen beegyeztesse, felvehet, felvetethesse magát egy szakmai címjegyzékbe. Ha valaki aláírja a forma nyomtatványt, kap egy számlát évi 1000 euróról, és egy olyan szerződést, ami három évre köti meg az aláírót. Ez hihetetlenül nagy csalás és elnök úr, ez borzasztó nagy mértékben elterjedt gyakorlat Európában. Több ezer kisvállalkozás, még iskolák, könyvtárak, tehát nonprofit szervezeteket is érint ez a csalás. Ez egy határon átnyúló ügy, ugyanis ezek a csaló cégek jellemzően egy EU tagállamban rendelkeznek székhelyel, és egy másik tagállambeli polgárokat csapnak be. Ennek eredményeképpen az emberek azt tapasztalják, hogy nincs semmi jogvédelem, megfelelően a jogaikat sehol nem tudják megvédeni. Ezért nyújták be ezt a petíciót, többször kértük már, hogy tűzzék ezt rendre, és sok-sok ezer ilyen petíció érkezik, ugyanez a tárgya. 2009. decemberében a parlament elfogadott egy jelentést, és ez egy, egy, határ, egy állásfoglalást, amelyet én fogalmaztam meg. Ebben arra hívtuk fel a bizottságot és a tagállamokat, hogy cselekedjenek, lépjenek fel ez ellen. Négy fontos eleme van ennek a jelentésnek. Először is rávilágítottunk arra, hogy fegek kell tenni a figyelmet, hiszen minél többen értesülnek erről, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki áldozata lesz egy ilyen csalásnak. Másodszorban határon átnyúló megoldást kérünk erre a problémára, hiszen határon átnyúló jellegű problémáról van szó. Harmadsorban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg létező EU jogszabályok végrehajtását ki kell kényszeríteni. Ugyanis nem vagyunk meggyőződve arról, hogy, vagy nem vagyunk elégedettek azzal, ahogyan a tagállamok átültetik a jogszabályokat. És végül felhívtuk a bizottságot arra, hogy ha a jelenlegi jogszabályok nem elég hatékonyak ahhoz, hogy segítsünk az áldozatoknak, akkor meg kell változtatni ezeket a jogszabályokat. A parlament világos állásfoglalása ellenére a probléma fennmaradt. És azt kell mondanom, hogy sőt, még talán romlott is a helyzet, hiszen most már egy iparágá fejlődött ez a csalás. Most már nem csak egy cég csalásáról van szó, hanem egy egész csalásra épülő iparág alakult ki, amely nagyon nagy károkat okoz az belső piacon működő EU vállalatoknak. Hogy mondjak néhány példát. A jelentésem alapja egy olyan petíció volt, amely eredetileg az úgynevezett European City Guide eh, ellen emelt panaszt. Ennek a székhelye Spanyolország, Barcelonából átjezték a székhelyét Valenciába, de más eh, cégek is, például Ausztriában van egy a Nova Channel nevű cég, azután Svájcban is működik egy ilyen csaló cég. Ugye Svájc nem EU tag, de hát nagyon szorosak a gazdasági eh, kapcsolata kollégái velünk. Azután az EU Business Services, az Intercable, az Expo Guide, és még sorolhatnám ezeket a csaló címjegyzék cégeket. Mit javaslok, elnök úr? Azt javaslom, hogy a mi szakbizottságunk addig foglalkozon ezzel az ügyel, amíg a bizottság be nem bizonyítja nekünk, hogy igazi jó megoldást talált. Hiszen még mindig túl sokan esnek a csalás áldozatául. Nagyon sokan, sokakat naponta megfenyegetnek, különböző leveleket küldenek nekik a csaló cégek, fenyegetve őket. Remélem, hogy a kollégák támogatni fognak abban, hogy egy szóbeli kérdést nyújtsunk be a plenáris ülésen, és így meg tudjuk vitatni a plenáris ülésen ezt az ügyet a bizottság jelenlétében és ezt követően a nyomon kell követni, folytatni kell az ügyet, a szóbeli kérdés után egy állásfoglalás van kell, az aktuális helyzet helyzetet leírni, és ennek a régóta itt lévő panasznak a megoldását követelni. Köszönöm szépen, Boszottil úr. Akkor először is a bizottság képviselőjének adjuk meg a szót, Vijako úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság természetesen tisztában van ezekkel a problémákkal, illetve ennek a cégnek a tevékenységével. Ezek a az a tény, hogy ez a cég folytatja tevékenységét, eléggé aggasztó az európai vállalatok számára. Az Európai Bizottság a továbbiakban is kap leveleket a szakmai szervezetektől, kisvállalkozásoktól, tájékoztatva a bizottságot ezekről a problémákról. Természetesen így, ilyen gyakorlatokat tiltó jogszabályok vannak, például a félrevezető reklámozásról, és a tagállamoknak kell betartatniuk ezeket a jogszabályokat. Jelen pillanatban még az Európai Bizottság nincs kapcsolatban a nemzeti hatóságokkal. A nemzeti hatóságok saját hatáskörben igyekeznek mindent megtenni a probléma megoldására. És arra biztatjuk a tagállamokat, hogy együttműködjenek egymással, és az irányelv által megkövetelt lépéseket tegyék meg. Buszutil képviselő úr által felvetettekhez térnék most vissza. 2008. decemberi jelentésében olvashattuk ezeket. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság megjegyezte akkoriban, hogy ezek a cégek, ezek a cégnyilvántartó cégek azzal fenyegetőznek, hogy a vállalkozókat bíróság elé citálják, eléggé kevés ennek az esélye. Mivel a problémának, illetve ezeknek a csalásoknak határon átnyúló jellege van, a bizottság is foglalkozik ezekkel, az lenne a legjobb egyébként, hogyha megfelelően tájékoztatnák az üzleti vállalkozásokat, vállalkozói közösségeket, hogy tisztában legyenek azzal, mi történik. 2009 során az Európai Bizottság tovább monitorozta azokat a weboldalakat, illetve médiaforrásokat, főként a médiaforrásokat, amelyek tartalmazhattak ilyen hirdetéseket, és megállapította, hogy különböző websájtokon, weboldalakon sokkal jobb, nagyobb mértékben megjelenik az ilyen jellegű tevékenység Azonban természetesen a probléma még mindig fennáll. Ami viszont újdonság ezzel kapcsolatban, ahhoz képest, amit korábbiakban válaszoltunk Buszottil úrnak, a bizottság úgy döntött, hogy egy jogalkotási kezdeményezéssel él ezen a területen, és egy közlemény elfogadását javasolta, ez év, tehát 2011 végéig ez megtörténik a félrevezető reklámokkal kapcsolatban. Aztán pedig elemezni fogjuk a cégnyilvántartó vállalatok tevékenységét, és ezen elemzések alapján pedig olyan területeket azonosítunk be, ahol javítani kell, felülvizsgálni kell az irányelvet. Ezen kívül pedig széleskörű konzultációt tervezünk a tagállamok és érintett felek részvételével, például szakmai szervezetek részvételével, annak érdekében a lehetséges hálózatokat, mint például a European Enterprise Network, illetve azok tevékenységét tárjuk fel és elemezzük. Ezen kívül pedig a jogalkotási lehetőségeket is igyekszünk megvizsgálni, hogy védjük az európai vállalkozások tevékenységét. A bizottság ezen kívül megvizsgálja azt is, hogy megfelelő lenne-e az említett irányelvbe belevenni olyan konkrét rendelkezéseket, amelyekkel az ilyen jellegű tevékenységeket meg lehet akadályozni, hasonlóan a fekete listán lévő tevékenységekhez. Ezen kívül pedig a bizottság kiegészítő jogalkotási eszközök alkalmazását is fontolóra veszi. A félrevezető reklámokról szóló irányelvel kapcsolatban de akár egy új rendelkezés, egy új eszköz is születhet a nemzeti hatóságok közötti együttműködés erősítésére. A végső megoldás persze az lenne, hogyha új jogérvényesítési, együttműködési eszközök születnének. Ez persze nagy mértékben a nyilvános konzultáció eredményétől függ. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Ketten kértek szót. Csicseszter úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni Simon Buzutilnek a munkát, amit elvégzett. Azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a választók polgáraim is nagyon elégedettek, hiszen onnan is sokan emeltek panaszt, és saját tapasztalatukról számoltak be. A jelentésnek egy másolatát eljutottam hozzájuk, és a saját kereskedelmi normák betartását ügyelő hatóságainknak is ezt eljutottam. Határozottan támogatom Buzuti kollega kezdeményezését. Szerintem is valamit tenni kell. Ahogyan a bizottság is elmondta, ez egy határon átnyúló ügy, ezek az emberek igyekeznek mindenhonnan kibújni. Az ellenlépések elől, és egyre több kárt okoznak a választópolgároknak. Ez egy olyan káros gyakorlat, amely ellen fel kell lépni, amit ellenőrzés alatt kell tartani. Több választópolgárom is részletesen beszámolt ilyen esetekről, és úgy tűnik, hogy egy új változata is felmerült ennek a csalásnak. A bizottságnak többször is felhívtam a figyelmét ezekre a csalásokra, úgyhogy azt hiszem, hogy valahol a bizottság archívumában rengeteg levelemet nyilván őrzik, amit ez ügyben írtam, és most nagy örömmel hallottam azt, hogy azt tervezi a bizottság, hogy felülvizsgálják az irányelvet. Hát ezzel együtt is támogatom Buzuti Lirat, továbbra is nyomást kell gyakorolni, mert a választó polgárainkat megalázza ez a ahogyan ezeket a csalásokat elkövetik, és megfélemlítik őket új információkhoz is jutottam, és ahol csak el tudom ezt mondani, a helyi regionális sajtóban is beszámolok erről, hogy felhívjuk a figyelmet erre, de hát ez csepp a tengerben, hiszen tudjuk, hogy a sajtó nem nagyon figyel oda az ilyen sajtóközleményekre, amelyeket európai parlamenti képviselők adnak ki Mindegy, azért mindent meg kell tennünk, amit megtehetünk. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Simon, továbbra is dolgoz ilyen jól, és örömmel várom, hogy a bizottság lép valamit. Nagyon köszönöm. Hefner úrnak adom meg a szót. Ja, Vorsitzende, liebe Kollegen, kedves kollégák, először is köszönöm Buzutil kollégának, hogy nem csak ebben a választási ciklusban, hanem a legutóbbiban is felvetette ezt a problémát, és hogy kitart, amíg tényleg megszületik a megoldás. Az eddigi ismereteim alapján nyilvánvaló, hogy nem jók a megoldások, nem kielégítőek. Vannak olyan esetek, egy példát elmondanék erre. Egyetlen cég, hát cégnek vagy vállalkozónak nevezi magát, én csalónak nevezem inkább, 200 ezer ilyen kérdést küldött ki, és 499 eurót számolt fel egy-egy ilyen kérdésért. Időközben én is áldozatává váltam egy ilyen eljárásnak. Az irodám kapott egy szöveget, amely úgy nézett ki, mint egy ilyen címbejegyzési másolat, és azt kérték csak, hogy továbbra is érvényesek az adatok, megtette ezt az irodám, és utána 189 vagy 198 eurós számlát kaptunk azért, hogy bevezessenek valamilyen nyilvántartásba, ami valószínűleg nincs is igazából. Ez az, amit elvégeznek, azonnal felléptem, jogi segítséggel elkerültem ezt a kifizetést. De hát nem nehéz elképzelni, hogy kisvállalkozók, amelyek rendszeresen ilyen kérdéseket kapnak, nem rendelkeznek kellő jogi ismerettel vagy tanácsadóval, hát nem mennek végig sikeresen egy ilyen eljáráson. Elképesztő kárt okoznak a polgároknak, mindenek előtt a kis és középvállalatoknak az Európai Unión belül. Ismereteink szerint a probléma továbbra is fennáll, változás nélkül, továbbra is nagyon komoly károk keletkeznek, ezért a kérdésem a bizottsághoz, hogy úgy véli-e az eddigi irányelv kielégítő ezen a területen, egyrészt szeretném megtudni, hogy kellően átültették-e. Egy példát mondok, az irányelvben az szerepel, hogy létre kell hozni egy intézményt a tagállamokban, amely központi pontként működik. Németországban számos ilyen elképzelhető pont van, de ez az egyetlen, amit ismerni kellene, nem létezik önmagában. Másrészt úgy véli -e a bizottság, hogy a határokon átnyúló csalás esetében az eddigi szabályozás kielégítő-e? Nagyon hálás vagyok, hogy azt hallottam, hogy maga a bizottság is felismeri a problémát, foglalkozni akar vele újra és úgy gondolom, hogy sürgősen megoldást kell találni, amelyek jobban működnek, mint az eddigiek. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Németországban újságírók kutatnak ezen a területen, és ők elmesélték nekem, hogy bizony komolyan fenyegetik őket. Tehát például a cégek nevét egy ilyen fogyasztóvédelmi magazin közölte volna, hogy megvédjük az embereket, de aztán komoly nyomást gyakoroltak, fenyegettek ezek a cégek. Úgy tűnik nekem, hogy szükség van arra, hogy a csalók működését állítsuk le, és tegyük világossá, hogy az Európai Unióban továbbra is információs szabadság létezik. Összességében tehát azt gondolom rendben volt ez az irányelv annak idején, de a problémát nem oldották meg vele olyan megoldásokra van szükség, amelyek tényleg működőképesek, hogy a polgárainkat, a kis és középvállalatokat hatékonyan tudjuk megvédeni. Nagyon köszönöm, Hefner úr. úrnak adom meg a szót. Ein großes, ein großes Dankeschön an... Nagyon köszönöm Simonnak ezt a kezdeményezést, és hát abszolút támogatom azt a szándékát, hogy ezt folytassa. Ugye ismerjük, kis- és középvállalatokról beszélünk, tehát nyilvánvalóan nem a BMW-nek vagy a Mercedesnek küldenek ilyen levelet, mert azok visszalőnének, ezt nem merik, tehát tudatosan fordulnak a kisebbekhez. Én is már áldozatává váltam, éppen most küzdök ellene egy ilyen támadásnak. Németországban bizonyos nyilvántartási kötelezettségek vannak KFT-ként például, és ezek nagyon hasonlóak, tudatosan lépnek fel így. Te megszoktál egy levelet, amit szoktál kapni a nyilvántartóból, és akkor visszaigazolod az adatokat, és innentől kezdve, amikor ezt megteszed az ő esetükben, már fizetned kéne észrevettem, hogy még szégyellik is magukat kis és középvállalatok. Hát idővel észreveszik, hogy ha elolvastam volna az apró betűs részt, akkor észrevettem volna, és szégyellik magukat, ezért fizetnek. Ez bosszant a legjobban, az első pont. Aztán másrészt persze a szabályozás ugye is olyan, hogy ők felléphetnek, mindenféle figyelmeztetés, fizetési felszólítást küldenek. Ezeket le kell állítani, elég ravaszak már időközben, régebben német, hát nem vállalkozó volt, német cégeknek nevezzük őket, most, most egyre inkább az történik, hogy az európai külföldre menekülnek, hálózatokat építenek ki, mert így nehezebben hozzáférhetőek, ezért nagyon hálás vagyok, hogy ezt a kezdeményezést megtették. Ha jól értettem az Európai Bizottságot is, ez a kérdésem most, a bizottság azt mondja, hogy két problémát ismerünk el, az egyik probléma az, hogy a jelenlegi törvényt nem megfelelően ültették át. Tényleg azt szeretném, hogy Németországban legyen egy egységes központ, egy egységes pont, hogy a vállalatok ezekhez forduljanak, hogyha szükségét érzik, és tudják ezt, hogy van ilyen. De persze a bűnözésben is van egyfajta intelligencia, ők is fejlődnek, tehát nyilvánvaló új eszközökre is szükség van, és erre szolgálhat ez a vita, hogy ezt elősegítsük. Minden esetre örülök a kezdeményezésnek, ez egy fontos hozzájárulás Európai Unióként, parlamenti képviselőként, a kis és középvállalatok pártján állunk. A kár, amit okoznak, szerénynek tűnik egy-egy esetben, de nemzetgazdasági szempontból elképesztő, hogyha összeszorozzuk az adatokat. Nagyon köszönöm, Jár úr. Hefner úr szeretne pontosítani valamit. Köszönöm szépen két kérdésre szeretnék némi kiegészítést fűzni. Először is ilyen módon tulajdonképpen nyomást is kifejthetnénk polgári jogi eljárás indítva a német jog alapján valószínűleg nyernének az áldozatot. De azért itt a büntetőjogi elemre is kell gondolnunk, nem lehetne esetleg a büntetőjogi eszközökkel fellépni, és hivatalosan is nyomozásokat indítani hiszen itt eddig csak polgári eljárásban gondolkoztak az áldozatok. Egy másik dolog. Az Európai Parlamentben most foglalkozunk a fogyasztó jogi irányelvel. Nem lenne elképzelhető, hogy ezt felhasználnánk arra, hogy ebben egy világos rendelkezést szabályozzunk. Most pedig Bosziner úr következik majd a bizottság. Câteva remarci. Întâi de toate, salut inițiativa și rigoarea demersului. Néhány megjegyzést szeretnék én is tenni. Mindenek előtt üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és nagyra értékelem Buszutil kollega erőfeszítéseit. Ez is igazolja azt, hogy ez a szakbizottság valóban fel tud lépni az európai polgárok érdekében, akkor is, hogyha az Európai Bizottság, az intézmények kicsit visszafogottan, vagy egyáltalán nem lépnek fel bizonyos jelenségek ellen ennek a, ez a probléma már olyan dimenziót ért el, ami nagyon veszélyes, és tovább bővül, egyre több ilyen eset van. A nemzeti eszközeink, amik rendelkezésre állnak, hogy fellépjünk az ilyen csalások ellen, nos, ezek az eszközök nagyon hiányosak. Másrészt az is világosan látszik, hogy az európai eszköztárunk sem kielégítő és ilyen módon egy jogi vákum keletkezett, amelyben ezek a cégek továbbra is remekül el vannak és működnek. Miután a csalások jellege határon átnyúló, a helyzet az, hogy az egyik tagállamban az áldozat nem tud igazán jogi lépéseket tenni a csaló címjegyzék cégek ellen, akiknek a székely adott esetben az EU-n kívül is lehet és ezért szinte lehetetlen visszaszerezni a pénzt, vagy kártérítést kapni. Ezek a tények. És szeretném Buszutil urat az egész frakcióm nevében a támogatásomról biztosítani, és határozottan szeretném felszólítani a bizottságot arra, hogy nagyon sürgetően szükség van új jogi eszközök kidolgozására. Az Európai Bizottság Buzutil kollega munkáját megfelelő alapozottsággal kellene, hogy értékelje. Ezt komolyan kell venni, ezt a munkát. Szükség van konzultációkra, nyilvános meghallgatásra ez ügyben. És azt hiszem, hogy legalábbis ezzel az egyszerű problémával kapcsolatban azért talán tudunk tenni valamit hiszen itt be tudnánk bizonyítani, hogy az Európai Bizottság valóban fellép az emberek, a kisvállalkozások érdekében. Nagyon gyorsan és hatékonyan tudnánk tenni valamit, hiszen itt nem nehézkes eljárásokról vagy nagy vállalatokról van szó, szóval azt hiszem jól be tudnánk bizonyítani, hogy az európai intézmények milyen hatékonyan működnek. Köszönöm szépen, Gieko úr, a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Számos kérdést intéztek hozzám azzal kapcsolatban, hogy a jogszabályokat nyilván végrehajtják-e megfelelő egyáltalán az ezzel kapcsolatos jogalkodás. Aztán felszólították a bizottságot arra, hogy gyorsan járjon el európai szinten hatékony eszközökkel. Hadd ismételjem el, hogy az Európai Bizottság teljesen tisztában van azzal, hogy milyen kárt okoz ez a fajta csalás a kisvállalkozók számára, a kellemetlenségek és az üldöztetés szempontjából. A fő probléma az Európai Bizottság tudomása szerint a határon átnyúló jellege ennek a csalásnak. A vállalkozások, ezek a vállalatok nagyon gyakran az áldozatok joghatóságán kívül helyezkednek el, ezért a végrehajtó, illetve a jogalkalmazó hatóságok számára nagyon nehéz ebben az esetben eljárni. Ami pedig a jogszabályokat illeti, a vonatkozó jogszabályokat, van erre vonatkozó jogszabály. Néhány évvel ezelőtt volt egy eh, ilyen jellegű ügyünk, egy eh, cseh bíróság eltért a kijelölt úttól, de ez nem túl gyakori. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet a vonatkozó jogszabályokat világosabbá tenni, annak érdekében, hogy a hatóságok jól, megfelelő módon végrehajthassák ezeket a jogszabályokat, érvényesítsék azokat, és a vállalatokat pedig megfelelő büntetésben részesítsék. A nemzeti hatóságok közötti együttműködés kell lehetővé tenni, hiszen ez már a fogyasztóvédelmi területen van. Ezért tehát a vállalatoknak gyorsan segítséget kell kérniük külföldi partnerüktől, annak érdekében, hogy gyorsan, hatékonyan utolérhessék azokat a vállalatokat, amelyek ilyen fenyegető leveleket küldenek, ami pedig a fogyasztói jogokról szóló irányelveket illeti. Fogyasztóvédelmi jogba tartozik ez, de nem az irányelvbe magába. Meg kell találni tehát azokat a jogszabályokat, ahol a megfelelő jogi megoldások találhatók ezekre az esetekre. A bizottság nagyon komolyan veszi ezt a problémát. Nyilvános konzultációt kezdeményezünk, illetve felülvizsgálati, jogalkotási eljárást. Valószínűleg a félrevezető reklámokról szóló irányelv felülvizsgálatához vezet majd ez. Talán az alapszabályokat fogjuk megváltoztatni, vagy pedig egyfajta megerősített végrehajtási eszközt biztosítunk az irányelv számára. Elnök, nagyon köszönöm, Buszutil úr, önnek adom meg a szót végül. Mindenek előtt szeretném megköszönni a hozzászólásokat minden kollégámnak, akik támogatták ezt a kezdeményezést. Ez a parlament kezdeményezése, és ami ennél is fontosabb, ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy segítsünk az áldozatoknak, hiszen bármelyikünk lehet ilyen, válhat áldozattá és ez, ez, ez az iparág, ez, ez gátlástalan. Nem szégyelik az, hogy még parlamenti képviselőknek is küldtek ilyen formanyomtatványt. Nem tudom, hogy mindenkit megkörnyékeztek-e, és hogy beleestek ebbe a csapdába, hát ezt rájuk bízom, de mindenképpen le kell állítani ezt a szégyenletes dolgot. Örömmel hallottam, hogy a bizottság azt mondta, jogalkotási lépésekben gondolkoznak ez ügyben. Kevéssé voltam boldog attól, amikor a bizottság azt mondta, hogy meg kell, vagy várni kell még az idei év végéig. Február 1 -e van ma. És az év vége az azt jelenti, hogy még egy egész évig várunk. Több ezer áldozat közben jogorvoslatra vár. Úgyhogy határozottan szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy gyorsabban cselekedjen, hiszen nem ma történtek ezek a dolgok, már évek óta eh, panaszolják fel ezeket az ügyeket az emberek, és végre cselekednünk kell azért óvaintenék eh, valamitől. A bizottság eh, több, eh, néhány helyen azt mondja, hogy jogszabály módosításokra van szükség, másút azt nyilatkozza, hogy megvannak a megfelelő jogszabályok. Akkor döntse el a bizottság, hogy miről van szó. Ha megvannak, léteznek megfelelő jogszabályok, akkor a bizottságnak az a feladata, hogy biztosítsa azt, hogy a tagállamok átültessék, végrehajtsák ezeket a jogszabályokat. És hogyha ezt nem teszik meg, akkor a bizottság el kell, hogy indítsa indítsa a jogsértés miatti eljárást. Eddig egy ilyen eljárás sem indított a bizottság a meglévő jogszabályok alapján viszont hogyha nem megfelelőek a jogszabályok, akkor módosítani kell ezeket annak érdekében, hogy ezt a gyakorlatot egyszer mindenkorra ki lehessen írtani. Végezetül elnök úr, még egy nagyon egyszerű megállapítást hagy tegyek olyan megoldásra van szükség, ami elrettentő. Nem akarjuk azt, hogy az emberek áldozatul essenek a csalásnak, és utána segítségért kelljen fordulniuk. Nem akarjuk, azt akarjuk el, megakadályozni, hogy, hogy áldozatul essenek a csalásnak, és ezért kell, ezért van szükség jogszabály módosításra. Így eh, egyáltalán ki tudnánk írtani ezt az egész csalási gyakorlatot. Egy szóbeli kérdést is el fogok majd jutatni talán a koordinátoroknak, tehát lesz szóbeli kérdés állásfoglalással, és ennek az ügyét majd a plenárison, illetve a szakbizottságban nyomon követjük. Nagyon köszönöm, Buszutil úr. Akkor összefoglalom a szakbizottság véleményét, és megköszönöm önnek, hogy ilyen kitartóan tevékenykedik egy ilyen kérdésben. Olyan vállalatokról van szó, amelyek csalást, feltételezhető csalást követnek el kis- és középvállalkozások ellen. Ezért tehát az Európai Bizottság fellépését követeljük. Azt hiszem, hogy kitartásában ön mindenképpen becsülendő, és ahogyan ön azt felvetette az Európai Bizottság számára, hogy az érvényben lévő jogszabályok alapján kezdeményezze a jogsértési eljárást, és a jogszabályok kibővítését ne halasszák el 2011 végére. Az ön által felvetett kérdésekben pedig a szankciós mechanizmusokat kell érvényesíteni a bizottságnak véleményünk szerint, és ki kell bővíteni a vonatkozó jogszabályokat annak érdekében, hogy megfelelően megakadályozhassuk az ilyen jellegű tevékenységet. Úgy gondolom, hogy ez egyértelműen követi annak elképzelését, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a vállalkozások. Az Európai Parlamentnek pedig egyértelműen azt kell továbbítania, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább tűrni ezeket a feltételezhető csalásokat. Szeretnénk megköszönni önnek a tevékenységét, a kiválóságra való törekvését. Köszönöm szépen. Most akkor a hatos napi rendi pont következik. Borislav Szandov bolgár állampolgár petíciója a Society for Agrarian and Environmental Projects GEO szervezet nevében benyújtott petíciójával kapcsolatban. Megadjuk a szót, és szeretnék rámutatni, hogy nagyon rosszul állunk idővel. Mind a petícióst, mind a képviselőket arra kérjük, hogy szorítkozzanak csak a legfontosabbakra, annak érdekében, hogy a teljes napirendi napirendet meg tudjuk tárgyalni. Petíciós Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A tényekről szeretnék először beszámolni ezzel a petíció, petícióval kapcsolatban. A Rodope hegység egy nagy hegység Görögország és Bulgária határ vidékén helyezkedik el, és kb. 2000 méter magas a legmagasabb csúcsa. Gyönyörű természeti környezetről beszélünk, Natura 2000 védett terület. Bulgária az Európai Unió tagja, már négy éve, és a bulgár hatóságok kötelesek megakadályozni a Natura 2000 listán szereplő helyeket, meg kell védeniük illegális építkezésektől, rombolástól ezeket a területeket. Amiről beszélünk azon a területen, az egy a Perelik nevű sportturisztikai központot építő cég működik. Kiru Asanov úr a vezetője ennek a vállalatnak. És itt látják a, magát a, a hegyet. Ez egy Cipruson be, bejegyzett offshore cég egyébként. Nagy projektről volt szó, több ezer férőhelyű szállodát akarnak építeni eh, ezen a területen. Bulgár civil szervezetek eh, fellépése után, eh, ennek köszönhetően leállították ezt a projektet. Ezzel a petícióval kapcsolatban az Európai Bizottságtól azt a választ kaptuk, hogy nincs bizonyíték eh, arra nézve, hogy a Perelik eh, Sport és Turisztikai Központ projekt eh, bármelyik elemét is engedélyezték volna, hogy kiadtak volna bármilyen engedélyt erre. De ez nem igaz. Ugyanis ez a vállalat a mm, hegy legmagasabb csúcsán, a Perelik csúcson felépítette ezt az épületet, amit itt látnak. Itt látható az épület, ez teljesen illegálisan épült. És ezen a területen a vállalat elhelyezett ilyen táblákat, itt látható például egy ilyen, ahol azt olvashatjuk, hogy videó megfigyelés működik ezen a területen, ezt működteti a cég, teljesen illegális, törvénytelen. A bulgár hatóságok a megfelelő intézkedéseket kell, hogy megtegyenek, helyre kell, hogy állítsák a régi állapotokat ezen a területen, le kell, hogy bontsák a törvénytelenül épült épületet, és ez egy jelzés lehet minden potenciális beruházó számára, hogy nem engedjük meg azt, hogy az európai örökséget Natura 2000 helyeket tönkre tegyenek. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Ivanov úr parancsoljon. Új regard to petition... Mi a 1336 per 2008 es számú petíciót illeti, illetve mm, a 1587 per 2008 es számú petíciót illeti. Itt eh, a Perilik Sport és eh, Turisztikai eh, Központ megépítésével kapcsolatban nem készült hatásvizsgálat, a környezeti hatásvizsgálat irányelv alapján, illetve a habitat, az élőhely irányelv 6.3 pontja alapján sem. 2000 Euró, Natura 2000 helyszínről van szó, jelentősége nagy az egész közösség érdekében. A bizottság szolgálatai egy vizsgálatot végeztek, és a bulgár hatóságokhoz fordultak. Ennek hatására a hatályon kívül eh, helyezték eh, a eh, Perelik Sport és Turisztikai Központ építésével kapcsolatos módosítás jóváhagyó a határozatot, amelyet a szmoljáni helyi hatóságok adtak ki. Tehát ezt 2009. december 13-án hatályon kívül helyezték, és a bizottság szolgálatai tekintettel azokra az intézkedésekre, amelyeket um, a bulgár hatóságok hoztak, úgy tekinti, hogy um, korrigálták a jogsértést, nem keletkezett kár, eh, hivatalosan um, tehát eh, nem hajtották végre eh, az illegális határozatot. Azért a bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, és üdvözlünk minden új információt, amit a petíció benyújtója eljuttat hozzánk. A bulgár hatóságoktól is rendszeresen tájékoztatást fogunk kérni, annak biztosítás érdekében, hogy továbbra is ilyen pozitív maradjon a helyzet. és Nagyon köszönöm, Auken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, ha egy valódi tényfeltáró missziót küldenénk Bulgáriába. Nagyon sok téma merült fel, és szerintem udvariassági okokból is el kell látogatnunk Bulgáriába. Egy valódi tényfeltáró misszióra van szükség. Igen, nem igazán egy udvariassági látogatás, nem szabad pénzt meg időt pazarolni erre, hanem valódi tényfeltárásra van szükség. Számos ügy merült fel Bulgáriával kapcsolatban, és az az érzésem, hogy a parlament részéről egyfajta nagyobb tudatosságra lenne szükség. Köszönöm, Bosztinár úr, parancsoljon. Elnök úr, csak szeretném azzal kezdeni, ahol Auken asszony is említette, udvariasnak kell lennünk, de elkötelezettnek. Ugyanis megint csak egy olyan esettel állunk szemben, ahol az EU szabályokat a csatlakozási időkből nagyon gyengén hajtották végre. Aztán 2009 után a bizottságnak figyelembe kell vennie a nem megfelelő végrehajtást egyfajta hivatalos tájékoztatásra alapozzák, alapozzák véleményüket. Ez az illetékes hatások, hatóságtól érkezett, azonban nincsen semmiféle bizonyítéka arra, hogy ez a megfelelő, a nem megfelelő végrehajtása az EU szabályoknak, vagy pedig már maga az előttünk lévő épület létezéséről van szó. Egy egészen egyszerű kérdésről van szó, vagy kérésről, hogy ezt az épületet bontsák le, és állítsák helyre a környezetet. Ez most a meglévő EU jogszabályok nem megfelelő végrehajtása? Úgyhogy én magam is nagyon támogatom, hogy egy tényfeltáró missziót küldjünk Bulgáriába, és nem csak azért, hogy udvariasak legyünk, hanem legyünk elkötelezettek, utazzunk el mindenhova, ahol a petíciósok problémákat említettek, ahol az EU szabályokat megsértik, végezetül pedig igen, azt gondolom, hogy az Európai Bizottság, szakbizottságunkhoz vissza kell térjen, a releváns tájékoztatása, ugyanis ez annyira homályos és szegényes tájékoztatás volt, hogy elfogadhatatlan. Ez nem irreleváns információ, hanem elfogadhatatlan, hogy még mindig várjuk a helyi hatóságok válaszát, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ez, ez nem maradhat így mindörökre. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, Bosztinár úr. Belie asszonynak adom meg most a szót. Merci, Monsieur le Président. Je vais, euh, je vais aller dans... Köszönöm szépen. Csatlakozok a kollégákhoz. Legalább három petíció van, amely arra hivatkozik, hogy a Natura 2000-es törvények, illetve a biológiai diverzitás sokszínűség, ez nem, ezt nem tartják tiszteletben Bulgáriában. Ugye egy, egy hegyi régióról is beszélünk, aztán kijelölésről is, melyik a Natura 2000-es terület. Itt nem csak arról van szó, hogy már megjelölt területeken, vagy kijelölt területeken nem tartják be az idevágó jogot, hanem a kijelölésnél is problémák merülnek fel. miután a Habitat irányelvet elfogadták 20 évvel ezelőtt, illetőleg a biológiai sokszínűség stratégiája, amit a következő hónapokban mutat be a bizottság a következő 10 évre, azt mutatja, hogy az új tagállamokban a helyzet, és mindenek előtt Bulgáriát kell kiemelni, aggodalomra ad okot. Támogatom azt a javaslatot, hogy egy helyszíni vizsgálatot folytassunk le, és azt is javaslom, hogy belátható időn belül kerüljön erre sor. És azt javaslom, hogy a kormányhatóságokat is hívjuk meg Bulgáriából az Európai Parlamentbe, és számoljanak be nekünk arról, hogy hogyan alkalmazzák az idevágó jogot Bulgáriában. Köszönöm, Gutierrez asszony kapja meg a szót. Nem akartam eredetileg beszélni, de szerettem volna valamit azért elmondani. Egész életemet azzal töltöttem, hogy a környezetvédelemmel foglalkozzak, illetve a nemzeti vagyon megőrzésével, a terület megőrzésével foglalkozzak. A lakosoknak egyetlen eszköz van a kezükben, a Natura 2000. Azonban a terület használata a tagállamok hatáskörébe tartozik. A természeti területek felosztásáról beszélünk, egyszerűen arról van szó, hogy rosszul kezelik a területeket, és ezt a helyi hatóságok hibájából teszik. Mindig arról beszélünk, hogy közel akarunk kerülni az állampolgárokhoz. Azonban, hogyha a hatásköröket átruházunk, a vége mindig az, hogy sokkal több a korrupció. Azt hiszem, hogy hosszú távon talán ez egy kicsit közhely egyébként, azért kell harcolnunk, hogy a terület az nem, csuda, nem csupán a Natura 2000 hatáskörébe tartozik, itt természeti környezetről van szó. Csak ekkor tudunk majd sikert elérni, hogyha ez sikerül tudatosítanunk a hatóságokban, a tagállamokban. Nagyon szépen köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Gutierrez asszony, Bergman asszony következik. Ja, danke schön. Ich möchte mich auch den Kollegen anschließen, die meinen, dass eine... Csatlakozni szeretnék a kollégákhoz. Egy tényfeltáró bizottság kialakítása feltétlenül fontos, hogy egy hegycsúcsra hogy lehet ilyen házat építeni, és akkor a csatornázást megoldani, a szennyvízelvezetés, stb. Hát ezt most nem is akarom megkérdezni. Azt gondolom, hogy nagyon sürgős ez a tényfeltáró bizottság, és szerintem egy hangon kéne beszélnünk, és egy üzenetet kéne küldenünk. Persze, udvariasan, határozottan, igen, de azt gondolom, hogy az udvariasságnak ott vége van, amikor hatályos jogot sértenek, közösségi jogot. Finalmente. Nagyon köszönöm. Végezetül pedig jár úr kapszó. Äh, Egyetértek az előttem szólókkal. Most egy konkrét kérdésem van a bizottsághoz. A bizottság azt mondta, hogy a nagy projektet visszavonták. Naív a kérdése. Most ez az épület a projekt része, vagy nem? Illetőleg ismert a bizottság számára, a bizottság előtt, hogy ezt az épületet ott felemelték, és milyen alapon. Még mielőtt megadom a szót, a bizottságnak Jotova asszony kap szót. Изцяло подкрепям предложенията, които направиха моите колеги от различните парламентарни Bulgáról szeretnék beszélni. Támogatni tudom a kollégák javaslatait. Valóban egy tényfeltáró missziót kell küldeni Bulgáriában. Nem először foglalkozunk Bulgáriában Natura 2000 rendelkezések megsértésével, és nem vagyok nagyon boldog, mert már két éve kezdtünk foglalkozni a madár irányelv, illetve az élőhely irányelvvel kapcsolatos problémákkal, és most azt látjuk, hogy az itt elhangzott ajánlások egyikét sem tartották be. Tehát a petíciós szakbizottság különböző ajánlásokat tett, és az Európai Bizottság egyiket sem teljesítette. Néha az az érzésem, hogy itt mi vitatkozgatunk, azután eh, a bizottság ellátogat a tagállamba adott esetben, de senki nem eh, tesz eleget eh, annak, amit mi javasoltunk. Újra és újra felteszem magamnak a kérdést, hogy ezek a viták, amiket itt lefolytatunk, hogy amikor idejön a panaszos, ismerteti a petíciót, mi ennek az egésznek az értelme, kérdezem én a, ismerjük a tényeket, tudjuk azt, hogy az önkormányzat valahogy döntött, azután felfüggesztették a döntést, egy új határozat született, Tekintettel arra, hogy itt a határidő két év a petícióval kapcsolatban, ez alatt a két év alatt, ebben a két, két év alatt nem fog eltűnni ez az épület, amit látunk a kivetítőn. A azt fogják mondani nekünk, hogy hát amit már egyszer megépítettünk, azt nem lehet csak úgy lebontani. Úgyhogy azokhoz csatlakozom, akik azt kérik, hogy kerüljön sor egy új látogatásra Bulgáriába, és itt az ideje annak tényleg, hogy az Európai Bizottság készítsen egy összegzést arról, ami történt. Köszönöm a bizottság képviselője, nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen, két dolgot szeretnék megjegyezni a Natura 2000 területek kijelölése az egy fontos dolog. De utána mi történik? A kijelölésnél Bulgária meglehetősen magas szintet ért el, ez átlagban 17% a közösségnél. Nagy-Britannia és Dánia nem jó diákok közé tartozik, de Bulgária például 34%-ot ér el, ami 37 ezer négyzetkilométer, egy komoly méret és egy ilyen nagy területen, ha valaki házat épít, azt nem rögtön látjuk. Természetesen vannak bizonyos ellenőrzési lehetőségek, és ha hatalmas területekről beszélünk, Európában 27 ezer terület van szám szerint összesen, nehéz ezt ellenőrizni. Tudjuk, hogy ez egy gyenge pontja a dolognak, és természetesen a végrehajtással kapcsolatos közleményben ezt közöljük, de van egy adat problémánk is. Természetes, hogy bízunk a petíciót benyújtok együttműködésében, áprilisban el is utazunk a helyszínre, de alapvetően azt szeretnénk, hogy a szakbizottság is megkapja és átadja az információkat. Önök is jártak ott ö, októberben. Ez egy információforrás számunkra. Minél több információt kapunk, annál jobb, hiszen nehéz ezt beszerezni minél több az információ, annál jobb a végrehajtás. Aztán járul kérdése, a tervet visszavonták valóban, és minden bizonyal a bolgári jog szerint is illegális az építkezés. De először a tényeket kell megállapítanunk, mielőtt bármit teszünk. A bolgár hatóságoktól adatokat kérünk, illetve ha önök elmennek a helyszínre és ellenőrzik, akkor tudunk lépni. Köszönöm, végighallgattam a véleményeket. Azt hiszem, hogy a többségi vélemény kialakítására megvan már a lehetőségünk. Szeretnénk hogyha a petíció a továbbiakban is nyitva lenne, köszönjük a petíciósok tájékoztatását, illetve az Európai Bizottság tájékoztatását követően úgy értelmezhetjük, hogy a bolgár hatóságoktól több információt fognak kérni, és hivatalosan is jóvá hagyjuk, hogy a szakbizottság delegációt küldjön Bulgáriába, a petíciósokkal találkozzon, a hatóságokkal találkozzon, így módon pedig a helyszínen nyomon kövessük ezeket a petíciókat, tehát minden érvényben lévő petícióval fogunk foglalkozni a környezetvédelem témakörében. A következő pont tehát szintén szerepelni fog ebben a látogatásban. Így módon tehát akkor tovább lépünk a hetes napi rendi pontra, ez az utolsó Bulgáriával foglalkozó petíció, és ahogyan már döntöttünk arról, hogy Bulgáriába utazunk, Kérem, hogy nagyon röviden szóljanak, mert ezzel a témával már foglalkoztunk. A petíciósnak, Kovács úrnak fogom most megadni a szót. Thank you. Uh, Köszönöm Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni, ugyanis a szakbizottságok döntései vonatkoznak erre az esetre is, tehát nagyon röviden. Ez a Fekete-tenger partvidékén található másik terület. Ez az a helyszín tehát, a Vaja folyó, 2007-ben elpusztult ez a terület, tehát gyakorlatilag a folyó eltűnt, megszűnt létezni. Helyreállítást követeltek a hatóságoktól, azonban 2009 nyarán pedig az látható, hogy semmiféle helyreállítás nem történt, hanem a természet maga próbálta próbált visszatérni a korábbi helyzethez. Ez tehát a második eset, és ebben a petícióban megint csak a Natura 2000-ről van szó. El kell mondanom, hogy a, hely, a környező hegységben a petíciós bizottság ott járt, és a bizottságnak pedig az a dolga, az lenne a feladata, hogy a hegység környékét pufferzónának jelölje ki, azonban a Natura 2000-es pufferzóna kijelölése a Rille hegységben még nem valósult meg. Nagyon hálásak vagyunk, hogy úgy döntöttek, hogy eljönnek Bulgáriába, és ezt a tájékoztatást a helyszínen is tényekkel fogjuk alátámasztani, illetve érvelésekkel. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy akkor ezt a pontot is már lezártuk, és úgy döntöttünk, hogy a delegációban a bulgáriai látogatásba ezt a pontot is felvesszük. Térjünk át akkor a 9-es napirendi pontra, hiszen a 8-as napirendi pontot a 12-es, illetve 13-as után fogjuk megtárgyalni, mondja az elnök úr, tehát a 13-as után. 1098 per 2007-es petíció Juan Antonio Carrasco Ragel terjesztette be a Plataforma por el Estudio Epidemiológico nevében Gibraltár megye és Gibraltár lakosait egyaránt érintő integrált járványtani vizsgálat elvégzéséről bizottságot kérem fel, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a petícióval kapcsolatban szeretnék rámutatni arra, hogy egy korábbi közleményében a bizottság jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, és a 2008 per 1-es irányelv, az IPC irányelv végrehajtását eh, ellenőrizzük. Bizonyos hiányosságok léteznek az érintett létesítményben, de megtörténtek a korrekciót célzó intézkedések. Az üzemeltető az illetékes hatóság útmutatása alapján már beruházásokat eszközölt, hogy javuljon a helyzet, és a következő évekkel további beruházásokat e, tervez. Ezeknek a célja a legjobb rendelkezésre álló technológia alkalmazása és e, az integrált közvetvédelmi irányelv által előírt e, intézkedések megvalósítása. 2008-ban ellenőrzést végzett az illetékes hatóság, kiadták az engedélyt eh, a létesítmény üzemeltetésére. Az is világos, hogy az üzemeltető megtesz mindent eh, annak érdekében, hogy az áramellátással kapcsolatos hiányosságokat kiküszöbölje, hiszen korábban ez eredményezte a magasabb eh, mértékű szennyezést. A bizottság tehát úgy döntött, hogy nem történt megsértése EU jogszabálynak. Nagyon köszönöm, valaki hozzá akar-e szólni? Akkor az elnökség úgy értelmezi, hogy ezt a petíciót tavaly év áprilisában már megvitatták, ebben a petícióban pedig arra emlékeztettünk, hogy epidemiológiai vizsgálatot végezzenek Gibraltár megyében és Gibraltár területén. A petíciós bizottság pedig a spanyol hatóságoknak küldött egy levelet, ezen vizsgálat lefolytatását javasolva azonban a tegnapi napig még semmilyen válasz nem érkezett, úgyhogy ezt a petíciót nyitva tartjuk, a hatóságok válaszát várva. Következzék akkor a tízes napi rendi pont. Bent Hoffman német állampolgár által benyújtott petíció az Elcsében történt állítólagos kisajátításokról és uniós támogatásokkal való állítólagos visszaélésről a bizottság képviselőjének adom meg a szót Flocs úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. A petíció, a petíciós a petíció címében állítólagos kisajátításokról és uniós támogatásokkal való állítólagos visszaélésről beszélt, azon, illetve elégtelen vízinfrastruktúráról. A bizottság körültekintően megvizsgálta ezt a petíciót, és az EU alapokkal az a megállapítás, hogy az OLAF körültekintően ellenőrizte ezt a panaszt, és úgy döntött, hogy nem kezdeményez eljárást. Ami pedig a területtervezést illeti, a területrendezést a helyi hatóságok által, a bizottság szeretné kiemelni, hogy ezek nemzeti, illetve regionális hatáskörbe tartoznak, tehát semmilyen Európai Uniós jogszabás nem lép érvénybe. Ami viszont az elégtelen víz infrastruktúrát illeti, itt már van európai dimenzió, és a vonatkozó jogszabály pedig a szennyvíz irányelvre vonatkozik, a szennyvíz megfelelő kezelésére vonatkozóan, illetve a vízkeret keretirányelv, amely védi valamennyi víz forrásunkat az Európai Unióban, és jó vízminőséget ír elő ezen vizek szempontjából 2015-ig. A bizottság 2010-ben úgy döntött, hogy az Európai Bíróság elé a Spanyolországot a vonatkozó irányelvek nem megfelelő végrehajtása okán. És a vízkeret irányelv, illetve a szennyvíz irányelv volt a két vonatkozó irányelv, Nemrégiben pedig egy vélemény született Spanyolország ellen, ugyanis a vízkeret ...nek megfelelően nem biztosította a megfelelő tájékoztatást. Úgyhogy tájékoztattuk Spanyolországot arról, hogy ezeket a hiányosságokat pótolnia kell. A petíciónak számos aspektusa nem Európai Uniós hatáskörbe tartozik, ezért a bizottság ott nem tud közbeavatkozni. Az EU alapok nem megfelelő felhasználását az OLAF ellenőrizte, ami pedig a víz és vízvédelmi jogszabályok esetében a bizottság a szükséges lépéseket megtette, ezek pedig közvetetten végül arra kötelezik Spanyolországot, hogy a megfelelő infrastruktúrát kidolgozzák Elcse ezen részén is, amit a, petíciós, a petíciójában felvetett. Köszönöm, elnök úr. Auken asszonynak fogom megadni a szót. Yeah, well, I'm a little bit... Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, kicsit csalódott vagyok amiatt, hogyan a bizottság ezt az ügyet kezeli, ilyen lassan. Az én jelentésem kapcsán a parlamentben nagyon egyértelmű volt a többség, aki felhívást intézett a bizottsághoz, hogy tenni kell valamit. És ugyanarra a cikkre hivatkoztunk, mint amire a Romániával vagy Magyarországgal a médiatörvény kapcsán hivatkoztunk. Ez a jelentés tehát többségi támogatást kapott. És a szavazás után ugye a plenárison ezt megszavaztuk, és többször is hivatkoztunk azóta is erre a jelentésre, most már egy egységes bizottság fordult az Európai Bizottsághoz, hogy tegyen valamit, hiszen legalábbis amit én hallok az ügyről, ez egy folyamatos jogsértés, mégpedig alapvető emberi jogok megsértése történik, a magántulajdon megsértése, és ugye többször az én jelentésemre hivatkoztak. Nem fair, nem tisztességes, hogyha azt mondjuk a petíció benyújtóinak, hogy mi nem tudunk semmit tenni, forduljanak nemzeti bírósághoz. Hát mi történik, ha ez, ez ügyben nemzeti bírósághoz fordulnak? Persze annak azért örülünk, hogy a bizottság tüzetesen megvizsgálta itt a vízzel kapcsolatos problémát, de ez nem elég és remélem, hogy nyitva marad ez a petíció, és a vitát tovább fogjuk folytatni erről általános vitát is, hiszen itt különböző ügyekről van szó, ugyan, de azért nagyon sokakat sért az, hogyha azt halljuk, hogy az alap jogaikat, tehát a magántulajdonhoz fűződő, a saját kis házukhoz fűződő jogát nem tartják tiszteletbe, egy nagy üzletekről nem van szó, hanem egyáltalán a magántulajdon védelméről. Alguna intervención más? Szeretné valaki még hozzászólni? Úgy tűnik, hogy nem, akkor ezt a petíciót nyitva tartjuk, és nyomon követjük az Európai Parlament állásfoglalásai fényében ezt az ügyet. Következő napi rendi pont, a 11-es. A petíciós jelen van, Gordonbel úr. Roland Sharp fogja, eh, Roland Sharp terjesztette be ezt a petíciót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok ezer Európai Uniós állampolgárhoz hasonlóan rendelkezem eh, ingatlannal Spanyolországban, és most egy körülbelül 500 lakos érdekeit szeretném képviselni. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény által garantált védelmet védelmet élvezhetjük, legalábbis ezt gondoltuk. Itt szerepel az, hogy mindenkinek joga van a magántulajdonhoz, és hogy békében élvezhesse ezt a tulajdon. Senkit nem lehet eh, önkényesen megfosztani tulajdonától, és tisztességes kártérítést kell kapjon, ha tulajdonát a közérdekében veszik el. Rendes, törvénytisztelő, keményen dolgozó, adófizető EU állampolgárok vagyunk itt a 21. században és otthonaink védelme az életvédelme után a második. Azonban, hogyha nincsen otthonunk, akkor életünknek kevés értelme vagy értéke van. 2002-ben Spanyolország már 16 éve EU tagállam volt, és úgy gondoltuk, hogy teljes biztonságban élvezhetjük ott ingatlanunkat, mintha otthon lennénk. 2005-ben a városfejlesztési egy új városfejlesztési terv született, azonban a falu lakosaival nem konzultáltak, 600%-kal növelték meg a városi területet, a lakosságot pedig 1000%-kal, és még egyetlen új munkahelyet sem terveztek. A részletes vízforrás jelentés, amit csatoltak a tervhez, megerősítette, hogy a völd alatti vízrétegek komoly veszélyben vannak, tehát semmiféle vízellátási megoldás nem szerepelt ebben a tervben. 2008 márciusában a szomszédos falu pedig egy új tervet tett közzé, tehát hogy 10 ezer új otthont építenek, körülbelül 25 ezer új lakossal, és ugyanaz a föld alatti víz tározó kellene ellássa ezt a két, két falut. És a terv őrült jellege még nem volt elég, azt tudtuk meg, hogy a spanyol várostervezési jogszabályok lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy a lakás tulajdonosokat arra kötelezzék, hogy 40%-át a földterületüknek adják fel, és 60 euró per négyzetmétert fizessenek azért, hogy megtarthassák a fennmaradó 60%-ot. Ha ezt nem teszik meg, akkor azzal fenyegetik a lakosokat, hogy lebontják a házukat, de hát a tapasztalat az mutatja, hogy hogy minket ez nem ijeszt meg. Körülbelül 500-an élünk ilyen veszélyben. Egyértelmű, hogy a valenciai regionális kormányzat az emberi jogi egyezmény első jegyzőkönyvének első cikkét megsérti. 2009-ben úgy döntöttek, hogy egy elkerülő utat fognak építeni, ezt támogatjuk, azonban nem támogatjuk az út nyomvonalát, ugyanis egy nagyon nagyforgalmú utat terveznek szükségtelenül közel a házakhoz. Azonban a spanyol vonatkozó jogszabályok csak az építkezés szélétől három méteren belül lévő területekért fizet kártérítést, és semmiféle kártérítést nem kapnak a lakosok az értékcsökkenésért. Úgy látjuk, hogy ez a, az útépítési terv az emberi jogi egyezmény első jegyzőkönyvének első cikkét egyértelműen megsérti. Spanyolország szerte ezerszer megismétlődnek ugyanezek a körülmények, azonban a szakbizottság és az Európai Bizottság ezt már jól tudja, ugyanis három tényfeltáró látogatást tettek Spanyolországba. Margarete Auken asszony is ellátogatott hozzánk, és egyértelműen azt javasolta, hogy tartsák vissza az EU finanszírozást, amíg Spanyolország a várostervezési jogszabályait és gyakorlatait nem hajlandó kiigazítani talán érdekes lenne megjegyezni, hogy tele van a spanyol jogtörténet királyi rendeletekkel, amely lehetővé teszi a spanyol kormány számára, hogy az EU által kiszabható pénzügyi büntetéseket elkerüljék. Következtetésképpen úgy gondoljuk, hogy ha egy európai állam, amely több mint 25 éve az EU tagja és az ötödik legnagyobb gazdaság az Európai Unióban, és még mindig nettó kedvezményezett ország, és olyan rutin tervezési jogszabályokat és gyakorlatokat alkalmaz, amely egyértelműen ellentmond a második legfontosabb emberi jogi egyezménynek, Nos, akkor egy teljesen egyértelmű és határozott pénzügyi úgynevezett bátorításra van szükség. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Elnök, nagyon szépen köszönöm, most pedig a bizottságot fogjuk meghallgatni. Nagyon köszönöm, elnök úr. nem szeretném a petíció ténymegállapításait összefoglalni, hiszen a petíciós kiválóan összefoglalta a különböző állításokat, amelyek ebben szerepelnek, úgyhogy el kell mondanom azt, hogy a bizottság szolgálatai megvizsgálták ezt a petíciót, figyelembe véve az európai jog az alkalmazandó európai jogot, a környezetvédelmi szempontból itt most egy területrendezési tervről van szó Alicante-ban, a valenciai autonóm tartományban, és rá kell mutatnom, hogy a területrendezés alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, illetve a tulajdonhoz való jog és a kisajátítási szabályokat is az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai szabályozzák, nem pedig az Európai Uniós jog. Azonban, amit mindig tiszteletbe kell tartani a városrendezési tervek esetében, ezek a környezetvédelmi szabályok. A környezetvédelmi irányelvek, amelyek ezekben az esetekben fontosak, ezek a környezetvédelmi hatástanulmányra vonatkoznak, különböző városrendezési tervekre és programokra vonatkozóan, aztán a élőhely irányelv, a madarakkal foglalkozó irányelv, hiszen ha például a Natura 2000-es területekre is vonatkozik, akkor azt is figyelembe kell venni, és a vízkeret irányelv. Ezt a területrendezés, illetve a városrendezési tervet úgy kell megvalósítani, hogy figyelembe veszik a terület vízforrásainak megfelelő kezelését. A városrendezési terv egyértelműen és nagy mértékben növelni kívánja a városi területet ebben a kis ezen a kis településen. Az rendelkezésre álló adatok alapján egy ideiglenes jóváhagyást kapott a polgármesteri hivataltól ez a terv, azonban a tartományi önkormányzat az, amely jóvá kell hagyja ezt a tervet. 2005-ben kezdődött meg a folyamat, de még nem zárult le, ugyanis az autonóm tartomány még ezt a területrendezési, városrendezési tervet nem hagyta jóvá, tehát az még nem lépett érvénybe. Ezt a tervet pedig környezetvédelmi hatástanulmánynak vetették alá, a petíciósok is utaltak ezekre, ami pedig a természeti, illetve környezetvédelmi irányelveket illeti, nem lépnek érvénybe ez esetben, mert a Natura 2000-es területeket nem érinti jelentős mértékben ez a terv, azonban a víz rendezési kérdéseket szabályozza már egy olyan jelentés, amelyben szerepel egyértelműen, hogy nincsen elegendő vízforrás, amely elláthatná ezt az új ingatlanfejlesztést. Így módon tehát a vízkeret irányelv végrehajtásáról és tiszteletbe tartásáról értesítettük Spanyolországot. A vízkeret irányelv tulajdonképpen sarköve annak, ami a vízpolitikát jelenti, a 21. század első évtizedeiben Európában különböző kötelezettségeket tartalmaz, és egy nagyon egyértelmű alapkötelezettség az irányelvben az az, hogy vízgazdálkodási tervet kell készíteni minden egyes ingatlanfejlesztésnél. Különböző kötelezettségek és egy egyértelmű ütemterv szerepel ebben az irányelvben. 2009. decemberig kellett a tagállamoknak elvégezni ezeket a vízgazdálkodási terveket, illetve elkészíteni azokat. Azonban Spanyolország esetében a vízgazdálkodási terveket nem hagyták jóvá, ezért különböző tagállamok ellen kezdeményeztek jogsértési eljárást a bizottság részéről, például Spanyolország ellen. Rá kell mutatni arra is, hogy az irányelvnek megfelelően a vízgazdálkodási terveket, hidrológiai terveket jóvá kell, illetve közé kell tenni hat hónappal azelőtt, hogy azokat jóvá hagynak, és el kell küldeni azokat a bizottságnak is. Ez a jogsértési eljárás Spanyolország viszonylatában folyamatban van. Az Európai Bizottság január 27-én jóvá hagyott egy véleményt a spanyol királyság ellen, a spanyol királyságot már értesítettük, ez pedig a legutolsó lépés, mielőtt az Európai Bíróság elé vinnénk az ügyet, ugyanis a bizottság az egy, bizottságnak ez az egyetlen eszköze, amikor egy Európai Uniós tagállam az európai jogot megsérti a hidrológiai tervnél, tervben kell kijelölni a vízellátási forrásokat a különböző ingatlanfejlesztések esetében, mint például a városfejlesztésnél, illetve az új lakóhelyépítéseknél. Az Európai Bíróság környezetvédelmi hatásköreinek megfelelően már kezdeményezett egy jogsértési eljárást a spanyol királysággal szemben, hiszen a hidrológiai tervet nem készítette el ezen ingatlanfejlesztés esetében. Ami pedig a másik projektet illeti, tehát az elkerülő út építését, rá kell mutatni, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányra vonatkozó irányelv alkalmazásánál alkalmazását kell ebben az esetben is megvalósítani. A petíciósok, illetve bármilyen állampolgár állításokat terjeszthet be ezen projekttel kapcsolatban, és alternatívát is javasolhat ez az elkerülő, ezt az elkerülő utat sem hagyták még jóvá, tehát egyszerűen egy tervről van szó, egy infrastruktúrális tervről, de azt még nem hagyták jóvá, nem kezdték el az építkezést. Az Európai Bizottság imodon nem állapíthatta meg a jogsértést ez esetében. Nem volt olyan egyértelmű ebben az esetben a jogsértés, mint a hidrológiai vízgazdálkodási problémák esetében. Köszönöm, hogy az elnök Andreasen képviselő kap szót. Perdón, señora, señora, perdón. Eh, <clears throat> the case brought here by... Ez az ügy, amelyet úr idehozott elénk, sok eset egyike csupán. Ilyen esetekben brit állampolgárok nem tudják élvezni a házuk, az otthonuk használatához fűződő jogot, amelyet legalábbis azt hitték, eh, törvényesen vásároltak meg Spanyolországban. Az a válasz, amit a spanyol hatóságok adnak, az az volt, az első esetben, amikor a hidrológiai tervre hallottunk hivatkozást, Nos, azt mondják, hogy itt sérült jogszabály, ezért most valószínűleg az elemzés után az Európai Bizottság valamilyen szankciót, büntetést fog érvényesíteni. De ez nem fog megoldást jelenteni azon emberek számára, akik megpróbálnak élni ezekben a házakban. A másik ügy az autópálya építés kapcsán a spanyol hatóságok azt válaszolták, hogy hát ez egy olyan projekt, amit még nem is hagytak jóvá de az ezekben a házakban élő emberek már megszenvedik eh, ennek a kezdeményezésnek a következményeit. Azt hiszem, ebben a szakbizottságban már több éve hallunk hasonló esetekről, és talán eljött az ideje annak, hogy eh, történjenek olyan intézkedések, amelyek arra készítik a spanyol hatóságokat, hogy eh, biztosítsák a Spanyolország területén élő emberek emberi jogainak, tulajdonos hűdődő jogainak a védelmét. Itt az Európai Bizottság nem szívesen beszél emberi jogokról. Bár a Lisszaboni szerződés létrehozott egy eljárást, amelynek kapcsán az Európai Unió csatlakozik az emberi jogi egyezményhez, az az Európai Bizottság nem akar soha beszélni emberi jogsértésről, ha ez valamelyik tagállamot érinti. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon álszent válasz, és igazából az Európai Uniót nem helyezi ez nagyon jó fénybe azon emberek előtt, akik a saját adóikból finanszírozzák ezt az Európai Uniót petíciós bizottság elnökét arra hívnám fel, hogy bátorítsa a mi szakbizottságunkat arra, hogy intézenek felhívást a spanyol hatóságokhoz. A hatóságok válaszoljanak már ezekre a petíciókra, és oldják meg a parti helyekkel kapcsolatos, a városrendezési tervekkel, a hidrológiai tervekkel kapcsolatos jogsértések kérdését, a vízügyi, vagy, vagy bármilyen olyan dolognak a kérdését, ami problémákat okoz spanyol, illetve Spanyolországban élő külföldiek számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrészen asszony. Helmer úr. Köszönöm, elnök úr. 11 és fél évig én is ebben a házban éltem, és ez alatt a 11 és fél év alatt rengeteg levelet kaptam olyanoktól, akik ugyanilyen problémáktól szenvednek, mint a petíció benyújtója jó hiszeműen eh, jogi tanácsadás alapján megfelelő szerződéssel vásároltak ingatlant, és azután azt tapasztalták, hogy kvázi eh, ilyen elképzelhetetlen ürügyekkel kirakják őket ezekből a házakból. Ahogyan Anderson asszony is elmondta, nagyon sokszor kerültek már elénk ilyen ügyek, és semmi előrelépés nem történt. Sőt én szólva, ami engem annyira felbosszant és frusztrál, az az, amikor újra és újra le kell ülnöm, és írnom kell a választópolgáraimnak azt, hogy jó, ismerem a problémákat, tele van a dosszém ilyen ügyekkel, de az Európai Unió semmit nem tud tenni. Eh, hogy térjek vissza arra a válaszra, vagy válasz hiányra, amit hallottunk az Európai Bizottságtól az előbb. A bizottság képviselője a eh, tulajdonhoz fűződő jogokról eh, egy mondatot mondott, és nagyon homályos környezetvédelmi jogszabályokra hivatkozott, Natura 2000, vízkeret irányelve, stb de itt mi egy alapjogról beszélünk, az Európai Unió polgárainak egyik alapjogáról, ez pedig a tulajdonhoz fűződő jog, és ez egy mondatnál azért többet érdemelne meg. A bizottság képviselője azt mondja, hogy az ingatlan ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak. Hát akkor kérdezem, miért van Európai Emberi Jogi Egyezmény? Miért van ez benne az, hogy igenis jogunk van a magántulajdonhoz, hogyha ezt egyszerűen félre lehet söpörni, és emberek egy élet megtakarításából vásárolt ingatlanukat elvesztik, és semmi jogorvoslatot nem nyújtanak a számukra. A bizottság miért nem tud foglalkozni végre ezzel az ügyel? Miért nem tud reagálni? megpróbálni válaszolni a petíció benyújtóinak a kérdésére, és miért nem tartják vissza a támogatások folyósítását addig, amíg a spanyol hatóságok nem tartják be az emberjogi egyezmény rendelkezéseit. Én sem itt, sem másutt nem akarok most az alapjogi kartáról előadásokat tartani, de meggyőződésem, hogy minden euró, civilizált országban a tulajdonos fűződi jog jogot tiszteletbe kell tartani, így Spanyolországban is. És hogyha a bizottságnak van valamilyen mechanizmusa, és nyilvánvalóan van eh, mechanizmusa arra, hogy kikényszerítse ezeket a jogokat, akkor ezeket alkalmazza, mert tökéletesen ők, eh, nem volt kielégítő, amit ma hallottunk. Köszönöm szépen, Macmillan Scott úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, sok éve vagyok már itt, és a legelső parlamentben, ahol képviselő voltam, számos szavazótól kaptam levelet Yorkshire-ből, és ők pedig Spanyolországban vásároltak ingatlant, főleg Spanyolországban, de néha Portugáliában is, és egyre több aggály fogalmazódott meg. Ezért különleges jelentéstevőnek nevezett ki ez a bizottság, ez a szakbizottság, hogy a határon átnyúló ingatlan problémákról készítsek egy jelentést. Ha jól emlékszem, egyébként 98-ban szavaztunk erről a jelentésről. Akkoriban az Európai Bizottság azt mondta, hogy az EU-nak semmilyen hatásköre nincsen ingatlanjogokkal, tulajdonjogokkal kapcsolatban. Az alapjogi kartának köszönhetően ez megváltozott. Például az ingatlan tulajdonosok jogainak védelme szempontjából. Az Európai Bíróság joghatóságának megfelelően, erről egyébként a jogi szolgálat tájékoztatott. Azt gondolom, hogy a bizottságnak most már nem szabad ezekre az elemekre utalnia, például környezetvédelem szempontjából, hanem ahogyan Helmer úr is javasolta, az európai polgárok emberi jogaira kellene utalnia. Ma délután az Európai Bizottság részéről Reding asszonyjal fogunk találkozni, és nyilván neki is lesz majd mondani valója a szerződések alapján érvénybe lépő új jogokról. Tehát van mégis jogi szempontból előrelépési lehetőség, de politikai szempontból is. Azt kell mondjam, hogy 26 éve rendelkezem tapasztalattal ezen területen, hogy a britek ingatlant vásárolnak Spanyolországban és Portugaliában. Nem vagyok Spanyolország ellenes, de azt kell mondjam, hogy főleg Spanyolországban merül fel ilyen jellegű probléma. Néha Portugáliában is, nem is annyira jogi szempontból, hanem inkább környezetvédelmi szempontból. De nagyon ritka. Úgyhogy talán Auken asszonynak van javaslata ezzel kapcsolatban, vagy önnek elnök úr, hogy hogyan lehetne előrelépni ezen a területen. Ugyanis az a meglátásom, hogy az Európai Unió, amely rendelkezik egy jogi keretrendszerrel, ami védi a tulajdonjogot, ebben az esetben kudarcot vall, illetve hiányzik. És szerintem a szakbizottságnak a feladata, hogy ezt megváltoztassa. Köszönöm. Köszönöm szépen, Macmillan Scott úr. Tyler úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én hat hónapja vagyok képviselő, és őszintén szólva, én nagyon gyorsan levontam azt a következtetést, hogy itt valami nagyon nagy baj van, amin kell, és nyilván a kollégám, aki sokkal régebb óta van itt és vesz részt ebben, segíteni tud majd valamilyen alternatíva megtalálásában. Nem engedhetjük, hogy ez így menjen tovább. Rengeteg kételj hangzott el, jó a vízkeret irányelv, lehet, hogy egy eszköz, amelyel, amelynek a segítségével foglalkozhatunk a kérdéssel, és eh, a spanyol kormány, ha nem hajtja végre a, ezeket a rendelkezéseket, az nyilván akadályozza azt, hogy a bizottság véglegesen eh, lezárja eh, ezeket az ügyeket, hogy megoldást találjon. De itt van az emberi jogok kérdése nem lehet, hogy van egy törvényünk egyik állampolgár számára, és a másikra az nem vonatkozik. Itt következetességre, koherenciára van szükség ebben az ügyben a bizottságnak, az elnökségnek és mindenkinek, aki érint, azt javaslom, hogy most már valami olyasmivel álljanak elő, ami biztosítja a, ezeknek az embereknek a, az emberi jogainak a tiszteletben tartását. Nagyon köszönöm, Iturgáiz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék szólni, ugyanis azt hiszem, hogy kollégáim, brit kollégáim, Macmillan úr már fején találta a szöget, amikor elmondta, hogy mit lehetne tenni itt a szakbizottságban, és elmondta azokat a kérdéseket, azokat a témákat, amelyeket láttunk. Nagyon sok petíciót kaptunk, még mindig nagyon sok petíció jön a városrendezés, a partvédelem, illetve a környezetvédelem témájában de szerintem egy kicsit önmagunkról is el kellene gondolkoznunk itt a petíciós bizottságban, hogy itt a szakbizottságban nagyon gyakran arra használnak minket egy kicsit, hogy így mondjam, lelki szemetes ládának, de azért tájékoztassuk az embereket megfelelően arról, hogy mit tehetünk, melyek a mi korlátaink, és milyenek a játékszabályok. Nyilván lépéseket teszünk. Ezt azért mondom egyébként, mert amikor a koordinátorokkal összeülünk, akkor ezt már kértük egyébként, és a spanyol kormány is eljött már ide egyébként városfejlesztési témáról, partvédelemről, olyan petíciókról, amelyek többségében Spanyolországot érintik, de most pedig itt a petíciós bizottságból mi megint egy utat, leveleket küldünk az elnökség részéről, kollégáim részéről, a koordinátorok ülés részéről, az a spanyol ombudsmannak például, hogy jöjjön el az Európai Parlamentbe, és magyarázza el, hogy mi a meglátása erről a témáról, és különböző egyéb utakat is próbálunk találni az Európai Parlamentben más szakbizottságok felé, a Környezetvédelmi Bizottság legyen az, vagy a Jogi Bizottság, hogy hol lehet ezeknek a petícióknak nagyobb jelentőséget biztosítani. Nagyon gyakran meglep egyébként, elnök úr, az is, hogy ezek a spanyol petíciósok jönnek, mennek, akár 8-20-25 petíciós is, illetve petíció meg létrejön. Beszélünk Spanyolországról, hogy mit lehetne javítani, változtatni, például a partvédelmi jogszabályokat, hogy azt a törvényt meg kell változtatni, de ha holnap például nyer az Euró- a spanyol néppárt, akkor nyilván erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a partvédelmi jogszabályokat, törvényeket javítsuk, de elnök úr, hányszor hallgatjuk, hogy amit brit kollégáink is mondtak, illetve Auken asszony, illetve amit én is elmondhatnék, vagy más kollégák, hát jegyzőkönyveket állíthatnánk fel, és lefénymásolni ugyanis ugyanazt, meg ugyanazt mondjuk időről időre, mert egyszerűen nincs több mozgásterünk. A petíciós bizottság az, ami, és hogyha nem vagyunk képesek megérteni, hogy mit jelent a petíciós bizottság, melyek a petíciós bizottság céljai, akkor nagyon gyengítjük a bizottság tevékenységét. Köszönöm szépen. Itt Turgaiz úr, Auken asszony következik. Kérem, nagyon röviden szóljon, mert az életben nem fogjuk lezárni ezt a napi rendi pontot. Mindent megteszek, hogy rövid legyek. Teljesen egyetértek eh, itt a Kajsz úrral. Valóban. Sokszor beszéltünk erről, és ha nem történik semmi, hát éppen ez a probléma brit állampolgárokról van szó, de emlékszem egy jelentésre, amiben minden európairól szó volt, minden európai polgárról, és a petícióben nyújtó is spanyolok azért ezt is sok esetben. Mi két apró dolog. A jelentésemben szerepel az is, hogy azonnal reagáláshoz pénz kell, de emlékezünk arra, hogy mi történt a Költségvetési Bizottságban, amikor nem szavaztak erről a módosításról. Ez nem volt tisztességes eljárás. Nem tudom, hogy mi történt a háttérben, de ezt félre söpörték, mert azt mondták, hogy hmm, született egy kompromisszum, és ez ugye nem volt tisztességes dolog, de ez történt. Biztos vagyok abban, hogy hát valaki áll mögött, de hát ez csak az érzésem. Több lehetőségünk van tehát, és nem csak a pénz kapcsán, vagy az alapjogi karta kapcsán, sőt, nem kellene a kartára hivatkoznunk, ugyanis a szerződésben világosan benne van, talán a 11. cikkben, hogy az alapjogi karta nem terjesztik ki az EU hatásköreit a tagállamokra. Ezt világosan kimondja a karta. És a bizottság állandóan erre hivatkozik, tehát hogy nem alkalmazható a karta, mert ez eh, nem közvetlenül alkalmazandó EU Um, jogszabály. De ott van viszont a hetedik cikk uh, a szerződésben. Legyünk óvatosak, amikor a hetedik cikkre hivatkozunk, ugyanis uh, drámai helyzetről van szó, hogyha már a hetedik cikket uh, szedjük elő. Egyébként a romániai, magyarországi média ügyel kapcsolatban ez megtörtént, um, de azért nem szabad újra és újra erre a cikkre hivatkoznunk. A hetedik cikk lehetőséget ad számunkra, és az előző szerződésben hogyha már valamit megtörtént, akkor arra nem volt nagyon jogorvoslati lehetőség, de most a bizottság vagy a tagállamok, a bizottság megállapíthatják, hogy ott valami súlyos, komoly dolog történt, és valamit tennünk kell. Tehát egy sárga lapot felmutathat a bizottság, és most van lehetőségünk erre, hogy a bizottság, ha felmutatja ezt a sárga lapot, a figyelmeztetést, akkor öt vagy hat tagállam azt hiszem összeállhat, és azt mondhatják, elővehetik a piros lapot, és azt mondhatják, hogy most egy nagyon komoly vizsgálatot akarunk, mert itt már ugye semmi nem történt ennyi évig, és valaminek most már történnie kell. Persze, és akkor megint csak, ha nem javul a helyzet, akkor ott van az utolsó adó a kezünkben, megvonni a szavazati jogot ettől a jogsértő tagállamtól, de azért a hetedik cikket tehát lehet alkalmazni, csak óvatosan. Ezt beleírtam a jelentésembe, a korábbi szerződésben azt hiszem, hogy ez hatodik cikk volt, ami most a hetedik. Most tényleg elővehetnénk már ezt az adót. És végül az utolsó megjegyzésem, ennek szinte semmi köze nincs a partvédelmi jogszabályokhoz. Ez teljesen más dolog. Jó, rendben van, ott vannak problémák, és mindig erre hivatkoznak. Hogyha ezt a törvényt betartották volna, akkor Spanyolország, a spanyol tengerpart gyönyörűen néznek ki, de hát nagyon önkényesen alkalmazták de a teljesen más ez a dolog, amiről beszélünk, és a partvédelmi törvény. Ezt szerettem volna kihangsúlyozni. Nagy csalódás számomra, hogy a bizottság még mindig nem jött rá arra, hogy itt van a szerződésben ez a hetedik cikk. És Izokájsz úr, igen, ez a bizottság az, amely tehet valamit, hiszen az európai emberek hozzánk fordulnak, hogy tegyünk valamit, és ezt tiszteletbe kell tartanunk. Minden országból hozzánk fordulnak nem az én szövegem, de elmondhatom, hogy azért mindenképpen feladatomnak érzem azt, hogy mindenkinek az ügyét felvállaljam. Köszönöm szépen, Auken asszony. Kérem önöket, hogy kicsit korlátozzák a felszólalásaikat, mert nem fogunk időben végezni. Mártinez úrnak adom meg a szót. Igyekszem nagyon röviden szólni, mert más kollégák is szólni kívánnak. Például, amit Auken asszony említett, a karta tartásáról, ez teljes mértékben az, hogy hogyan kell alkalmaznunk ezt a kartát, de mert nagyon gyakran beszéltünk az, Eur- az emberi jogi egyezményről. Nagy örömömre szolgál, hogy emberek, kollégák olyanok, akik radikálisan ellenzik, hogy az Európai Unió aláírja az emberi jogi egyezményt, ami az Európa Tanács egy terméke, idézőjelben. Nagyon örülök, hogy vannak kollégák, akik az emberi jogi egyezményre utalnak. Ugyanis az emberi jogi egyezmény nyitva áll és lehetőséget biztosít, hogy mindenki, bárki feljelentést tegyen ezzel kapcsolatban. Bármilyen polgár, akinek az országa tagja az Európa Tanácsnak, tehát bármely polgár feljelentést tehet, az Emberi Jogi Bíróságnál, és az Emberi Jogi Bíróság fog döntést hozni ebben az esetben, függetlenül attól, hogy ez az Európai Unió vagy sem. Tehát az Európa Tanács tagállamai közül bármely állampolgár, hogyha megsértik az egyezményt, az emberi jogi egyezményt, amelyet állama aláírt, használhatja az emberi jogi bíróságot, hiszen a bíróság pontosan ezért van. Azonban ezek a feljelentések nem történnek meg, pedig ezeknek lehetne olyan megoldásuk, amelyekkel lehetne bármit tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt már szóltunk arról, beszéltünk az emberi jogokról, tény, hogy vannak egyesek, akiknek, akik számára a magántulajdonhoz való emberi jog felülkerekedik bármely egyéb emberi jogon, mások nem vagyunk ebben a helyzetben. Úgy gondoljuk, hogy a magántulajdon fontos, de nem emberi jog, nem olyan emberi jog, amely felülkerekedik bármely más emberi jogon. Aztán vannak kollektív jogok is, amelyek nagyon gyakran felülkerekednek a magántulajdonhoz való emberi jogon teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt századokban Washington Irving, illetve más írók is az alambrai mesékben már írtak Spanyolországról, Dél-Spanyolországról, de azt hiszem, hogy az a helyzet már rég a múlté. Én tartom magam ahhoz, amit mondott az Európai Bizottság, illetve amit Iturgaiz úr mondott, tehát hogy ennek a szakbizottságnak mi a hatásköre. Tény, hogy egy adott pillanatban lehet ez a bizottság lehet egy olyan hely, ahol az emberek elsírhatják a bánatukat, mert máshova már nem tudnak fordulni. Ide jönnek, meghallgatjuk őket, megveregetjük a vállukat, és egyre több és több petíciót tartunk nyitva, és egyfajta frusztráció alakulhat ki velünk kapcsolatban, ezt a kolléga is említette. Én nem tudom, hogy a frusztráció az emberi jog, valószínűleg az, hogy frusztráltak lehetünk. Én magam is egyébként néha, nem gyakran, de frusztrált vagyok, és utalok is erre a jogomra. Természetesen fenntartom, hogy Spanyolország egy olyan ország, ahol példaértékűen tiszteletbe tartják az emberi jogokat egyéb jogok mellett, ugyanis több mint 40 éven keresztül az emberi jogok nem tiszteletben tartását szenvedtük el. A spanyol diktatúra, mint a csilei diktatúra, illetve bármely más diktatúra, amelyet a nyugati világban ismertem, a magántulajdonhoz való jog volt az egyik legfontosabb jog, amelyre alapozták rendszereiket. Tehát fenntartom, hogy Spanyolország természetesen tiszteletben tartja az emberi jogokat, azonban el akarom mondani, nem csupán azoknak a kollégáknak, akik ezekben a témákban szólnak hozzá, hanem általánosságban, hogy tegyék fel maguknak a kérdést, hogy miért van az, hogy ezen levelek és viták ellenére a tavalyi év során voltak brittek, németek, osztrákok, akik ingatlant vásároltak Spanyolországban nagyobb mennyiségben, mint az e, azt megelőző két évben. Tudva lévő, hogy ezek az említett országok állampolgárait most vagy nagyon rosszul tájékozottak, vagy mazohisták, hogyha úgy döntenek, hogy egy olyan országban vesznek tulajdont, ahol gyakorlatilag mindenkit megfosztanak a magántulajdonoktól. Nekem is van egy házam Alicante-ban, a szomszédaim pedig németek, osztrákok, britek, néhány svájci, és ott pedig senkit, az ég a világon senkit nem hallottam, saját magamat sem, hogy arra panaszkodott volna, hogy elvették tőle, nem vették el, kirabolták, nem rabolták ki. Most nem azt mondom, hogy nincsenek szabálytalanságok, nyilván vannak, de az, hogy Spanyolországról azt a képet akarjuk lefesteni, hogy nem tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, ez egy olyan hely, hát ez teljesen groteszk. És ezek az állítások megismétlődnek újra és újra. Nekem eszembe se jutna ezt mondani, mert mondjuk Londonban, Londonban a területhez való tulajdonjogot 90 évre korlátozzák, eszembe nem jutna, hogy a londoni hatóságok vagy a brit hatóságok kifosztják az embereket, mert a területhez való jogot 90 évre korlátozzák. Szerintem az lenne a helyes, ha az egyes petíciós esetekre koncentrálnánk, és azért egy kicsit tiszteletbe tartanánk az egyes tagállamokat, egy olyan projektben, ahol az emberi jogok tiszteletben tartása az, ami összeköt minket, és megvizsgálandó, hogy megsérültek-e az emberi jogok vagy sem, erre megvannak a mechanizmusaink, és ezeket nagyon jól felállították. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban ezeket a petíciókat, illetve az egyéb petíciókat is nyitva tartunk, és dolgozni fogunk azon, dolgozni fogunk az alapján, amelyek a szakbizottsági kompetenciáink. Szeretném elmondani a képviselőknek megint csak, hogy nagy problémáink vannak az idővel. Vetman asszony, Gutierrez asszony, Bostináró, Andreasen, Macmillan képviselők kértek szót. 12 percünk van, és követnünk kell a napi rendet, mert a bizottság is előadást tart, nem fognak tudni eljönni délután. Kérem, hogy egy percben korlátozzák magukat, mintha a plenáris ülésen lennének. Kérem, hogy ne ismételjék el ugyanazt, mert ezt a témát nyitva tartjuk, és én magam is egy javaslatot fogok tenni a végén. Vetman asszony. Ja, Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Nem kívánok a tulajdonjogokról beszélni az alapjogi karta vagy az emberi jogok szempontjából, mert szerintem teljesen egyértelműen szabályozzák ezt. Egy pontot szeretnék felvetni, itt a bizottság hatásköréről szeretnék beszélni. 2003. október 15-én volt egy közleménye a bizottságnak abból az alkalomból, hogy a nizzai szerződés hatályba lépett, a szerződés hetedik cikkéről van szó, az Európai Unió védi az alapjogokat, és ebben az szerepel, a nizai szerződés az uniónak lehetőséget ad arra, hogy egy súlyos jogsérelem esetén fellépjen, és a, egy új hatáskört is adott a bizottságnak az alapjogok felügyeletére és hogyha bizonyos kockázatok merülnek fel, akkor léphet. Tehát igenis fennáll 2003 óta az Európai Bizottságnak az ilyen irányú hatásköre, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével és az alapjogi karta kötelezővé vált, egyszer nem értem, miért ne létezne a bizottság hatásköre. Ez egy olyan pont, amit igenis figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. asszony. Egy perc. Gutierrez asszony. Európa soha nem védte megfelelően a tulajdonhoz való jogot. Nem fogom a spanyol államot védeni, mert, ezt, mert ellene vagyok, de láttuk tökéletesen az Európai Unióba belépő országoknál a tulajdon visszaadását. Például ott van Horvátország, elképesztő korrupciós ügyek voltak pontosan a lakosok visszatérésével, illetve az ingatlan tulajdon visszaadásával. Elképesztő szégyen ez Európa részéről. Nézzük meg Észak-Spanyolországot, ott van egy csodás ház, egy gyönyörű kerttel, a polgármester pedig szeretett volna arra sétálgatni, egyszerűen kisajátította ezt a házat és ezt a kertet. Ez egy 19. századi kert. Én magam ezt megéltem. Egyrésztről nagyon sok illegális lakást építettek, illegális városfejlesztési tervek voltak, illegális lakóparképítések Spanyolország déli részén például. De azt kell mondanom, hogy Európának meg kellene vétóznia azokat a spanyol jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik ezeket az ingatlanfejlesztéseket, mert ellenzem azokat. Úgy gondolom, hogy el kell tudni választani az egyik tényezőt, illetve a másikat. Spanyolországban van egy regionális, illetve helyi kormányzatunk, ami meglehetősen nagy önállósággal rendelkezik, de itt az ingatlanfejlesztések során a legnagyobb mértékű ingatlan spekulációk tapasztalhatók. Nagyon sok egyén állampolgár jogait sértik meg. Nagyon sok illegális lakásfejlesztés, lakásépítés történt, pontosan az ingatlan adó kedvezmények miatt. Azt hiszem, hogy a jogok alapelvét kell védenünk, és azért kell küzdenünk, hogy Európa ezeket a jogszabályokat felülvizsgálja az ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Posztinár úr, nagyon röviden kérem. Köszönöm, Románul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Figyelembe kell vennünk, mi is a tartalma ezeknek a petícióknak, amelyek elénk kerültek. Úgy vélem, hogy a bizottság válasza a problémákra, amelyek a petíciókban felmerültek, mindenképpen figyelembe veendők. Meg kell néznünk, hogy a spanyol hatóságok hogyan reagáltak, és egyáltalán reagáltak-e. Ez az első megjegyzésem. A legtöbb petíciónál, és ez a második megjegyzésem, projektfejlesztésekről beszélünk, olyan projektekről, amelyek még nem valósultak meg. Nem tudunk egyenlőre állást foglalni olyan értelemben, mintha már megvalósultak volna a projektek. Ezért azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, aztán az Európai Bizottság eh, küldjön egy levelet eh, a hatáskorral rendelkező spanyol hatóságoknak, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket, és az Európai Bizottságtól azt kell követelnünk, hogy kövessék nyomon, mi is történik. Végül pedig egy általános megjegyzést engedjenek meg. Nem tudom elfogadni, hogy Spanyolország korrupt, vagy bármelyik más ország, úgy általában, vagy úgy általában egy országban nem tartják be a jogokat. Ezt néhány kolléga így mondta, vagy utalt rá, Európai Uniós tagállamra ilyet nem lehet mondani, nem tudom ezt elfogadni. Végül pedig néppárti kormánya volt kétszer, Spanyolországnak kétszer szocialis, most pedig szocialista kormánya van, nem hiszem, hogy az egyik párt vagy a másik párt angyal vagy ördög. Éppen ezért azt kérem, hogy a Spanyolországban a belső vitáikat otthon oldják meg, ne itt vitassák meg. Andreasen asszony. Thank you, Chairman. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy az összes petícióhoz kapcsolódóan, itt most mindegyikre gondolok, amit az elmúlt 30-40 évben benyújtottak, a következő dolog a legfontosabb. Az Európai Unió továbbra is meg kell, hogy tudja határozni, hogy hol vannak olyan régiók, ahol ilyen jogsértéseket elkövettek. És Riturgász kollégának igaza van, ezeket a petíciókat a Költségvetési Bizottsághoz kell elküldeni, ahol biztosítanák azt, hogy ez az ország nem kap több támogatást addig, amíg nem oldják meg a problémákat. Martínez úr beszélt eh, az Európai Emberjogi Bíróság hatásköréről. Eh, nem kötelező eh, határozatokat hoznak, hanem ajánlásokat, és az ügyet visszautalják nemzeti bíróságokhoz, vagy az Európai Bírósághoz. Köszönöm szépen, Macmillan úr. Csendet kérek. Point. Um, I wanted to, uh, Szeretem volna visszautalni arra, amit Martínez képviselő mondott. Az én értelmezésemben az eh, Európai eh, Emberjogi Egyezmény eh, első jegyzőkönyvében a magántulajdonos fűződő jogot deklarálja, de Spanyolország nem írta alá ezt a jegyzőkönyvet. Végül is a konklúzióm az, hogy jó, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és harmadsorban a mi bizottságunk fontolja meg azt is, hogy a szerződéshez csatolt, az unió szerződéshez csatolt alapjogi karta egyik-másik pontja alapján nem lehetne meghatározni, hogy pontosan milyen hatásköre van ezen a területen az Európai Bizottságnak. Nagyon köszönöm, a bizottság képviselője következik. Tehát a bizottság képviselője, aztán pedig a petíciós. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok szólni. Ami a vízgazdálkodási helyzetet illeti, ez egészen drámai, illetve ott vannak az alapjogi kérdések. Auken asszony, illetve Martínez Martínez úr nagyon jól emlékeztetett arra, hogy a kártának milyen korlátai vannak, de mivel azt kérte tőlem, hogy legyek rövid, csak két dologra reagálnék, amelyet megemlítettek a költségvetéssel kapcsolatban. Emlékeztetném Auken asszonyt arra, hogy ami az elmúlt ciklus alatt történt a költségvetési vitával kapcsolatban, volt egy javasolt módosítás, hogy blokkoljuk a regionális pénzalapokat Spanyolországban, abban az esetben, ha egy negatív vélemény érkezik a vízgazdálkodási hatóság részéről. Első olvasatban ezt a módosítást leszavazták. Azért emlékszem rá, mert magam is ott voltam. Szeretném azt is elmondani, Vertman asszonynak utalt arra, utalt egy bizottsági közleményre 2003-ból, ami arra vonatkozott, az alapvető jogokra vonatkozott, és valójában az a közlemény, nem jogi szöveg ez egyébként, közleménye. gyakorlatilag arra törekedett, hogy érveket soroljon fel az emberi jogi ügynökség létrehozására. És ezekben a vitákban nagyon sokszor talán a petíciós bizottság is segítséghez folyamodhatna az emberi jogi ügynökséghez. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm. A petíciósnak fogom meg végül megadni a szót, tessék. <clears throat> Yes, how, how to hát hogyan is reagáljak mindarra, amit ma itt hallottunk? Csak annyit mondhatok, hogy EU polgárként, az EU parlament és az EU bizottság ügyfeleként csalódtam amiatt, hogy ez a testület úgy gondolja, hogy nincs hatásköre arra, hogy megkövetelje azt, hogy egy régóta nagyon sok támogatást kapó tagállam eh, alapvető emberi jogokat tiszteletben tartson. Köszönöm. Gracias. Nagyon köszönöm. Nyilvánvalóan a vitából levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezt a biz- petíciót nyitva hagyjuk a jogsértési eljárással kapcsolatban, illetve a véleménnyel kapcsolatban, amit az Európai Bizottság adott ki néhány nappal ezelőtt. Az, illetve javaslatai szeretem volna élni képviselők, hogy szakbizottságként folyamodjunk a spanyol királysághoz, annak érdekében, hogy a valenciai regionális kormányhoz forduljon, annak érdekében, hogy tájékoztatást kérjen ezzel a városfejlesztési tervvel kapcsolatban, hiszen 2009-ben a polgármesteri hivatal hagyta ezt jóvá, azonban az autonóm kormány hatáskörébe tartozik a jóváhagyás maga. Az összes aggályunkat foglaljuk össze, azokat az aggályokat, amelyeket a petíciós, illetve a képviselők is megfogalmaztak. Forduljunk tehát a valenciai kormányzathoz annak érdekében, hogy magyarázzák meg, mi, nekünk, mi a helyzet ezzel az általános tervvel kapcsolatban. 2009-ben a polgármesteri hivatal plénuma hagyta ezt jóvá, és ha rendelkezünk már ezzel az információval, akkor visszatérünk erre a témára, és emlékeztetnék arra, hogy délután fél ötkor a bizottság képviseletében Vivian Redding biztos asszony eljön hozzánk, pontosan azért, hogy az állampolgárok fiatalok jogairól szóljon, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy vele együtt az általános jogok, eseteket megvitassuk. Amikor ebben a szakbizottságban tárgyalunk olyan eseteket, amelyek tagállamokat érintenek, ez nem azt jelenti, hogy kér, megkérdőjelezzük ezeket a tagállamokat, hanem hogy megkérdőjelezünk egyes eseteket. Bulgáriával foglalkoztunk néhány perccel ezelőtt, most Spanyolországgal foglalkozunk. Az tény, hogy szerencsére Spanyolországban sok a napsütés, és egy olyan ország, ahol eléggé kellemes az élet, ezért tehát nagyon sok állampolgár úgy dönt, hogy ott fog élni. Spanyolországban Általánosságban a spanyol nép pedig nagyon vendégszerető, és azt hiszem, hogy az együttélés a spanyolokkal eléggé egyszerű. Tehát ez lenne akkor a javaslatom. Szerintem ezt a napi rendi pontot ki is pipálhatjuk. Következik most, ha van egyáltalán időnk rá. Bien. Entonces, prefiero, aunque tengamos muy poquito tiempo... Jó lehet, nagyon kevés időnk van. Rátérünk a nyolcas napi rendi pontra. Que es la petición 0437 presentada por José Antonio Muñoz Grau es, en nombre de la Asociación de la Comisión por... Ez a 430 per 2001-es petíció Szegúra folyónak a Murcia régióban történő szennyezéséről nincs itt a petíciós, úgyhogy a bizottság képviselőjének fogom megadni a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Azok a kérdések, amelyek ebben a két petícióban megfogalmaznak, egy részről ott van azon kötelezettségek végrehajtása, amelyek a vízvédelmi irányelvről szólnak, a nitrát szennyezés elleni vízvédelemről, a másik pedig, hogy a városi szennyvíz kezeléséről szóró irányelvek megsértését is említik. Itt a Szegura folyó esetében Murciában. A bizottság az egyes esetekkel kapcsolatban vizsgálatokat végzett, ugyanis a nitrát irányelv végrehajtása kérdőjeleződik meg. Az Európai Bizottság egy jogsértési eljárást kezdeményezett a spanyol királysággal szemben az irányelvben szereplő kötelezettségek megsértése miatt, azonban a mai nap a murciai régió már nem képezi tárgyát ennek a jogsértési eljárásnak, ugyanis a bizottság által kezdeményezett lépéseket követően a illetékes hatóságok 2009. júniusában már megállapították a nitrát szennyezésnek leginkább kitett zónákat, így módon a harmadik cikkben foglalt kötelezettségeiknek eleget tettek. A jogsértési eljárás egyéb elemeivel kapcsolatban pedig, tehát a kijelölt sebezhető zónák védelmével kapcsolatban a murciai régió cselekvési lépéseket tett, így módon pedig az egyéb problémákon is felülkerekedett, nincsenek már olyan függőben lévő kérdések a nitrát irányelvvel kapcsolatban, amelyek murciai régiót továbbiakban is az eljárás tárgyává tennék. Meg kell említenem azt is, hogy ahogyan számos alkalommal tájékoztattuk már ezt a szakbizottságot, az Európai Bizottság jogsértési eljárásokat kezdeményezett a spanyol királyság ellen az érintett autonóm tartományokat illetően, de szeretném pontosítani, hogy az agglomerációkban, amelyek a Szegóra folyót szennyezik, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy Spanyolország betartja az irányelvben szereplő kötelezettségeit. Itt nem csupán arról van szó, hogy az, a kötelezettségek teljesítése alól mentesítjük a régiót, hanem azt állapítjuk meg, hogy megfelelő tisztítás után kerül csak a szennyvíz a Szegóra folyóban. Azt látom tehát, hogy a problémákat megoldották. Nagyon röviden kérem, hogy Gutierrez asszony hozzászóljon. 2001-es modellről van szó, 2010-ben teljesítettek mindent a strukturális alapok a víz területén, a vízgazdálkodás területén megfelelőek voltak, aztán egy irányelv született, Amit nem értek, hogy ezt a feljelentés, bejelentést, ezt miért fogadtuk el? Hát olyan petíciókról van szó, ami már csak vesztegeti az időnket, tehát ezt már lezárták, aztán pedig nagyon döbbenetes számomra, hogy egy petícióról van szó, amely nagyon is segíteni az Európai Unió támogatottságát a kormány, központi kormány részéről, például a vízgyűjtő területekre vonatkozó irányelv esetében nyomást gyakoroltak a központi kormányra, a regionális kormányok részéről, a regionális vízgazdálkodás, illetve a folyóvízkezelés esetében. Ott például lehetett volna egy petíció, hogy a központi kormány kerekedjen felül azon a nyomáson, amelyet a regionális kormányok gyakorolnak, de ilyen idejét múlt, már rég lejárt, lezárt petíciókkal miért foglalkozunk? Elnök, a bizottság és Gutierrez asszony hozzászólásából is úgy értelmezem, hogy archiválhatjuk ezt a petíciót, következik a 12-es napi rendi pont. Ez pedig az 584-es petíció Pedro Colvas Coito állampolgár által benyújtott A8-as autópálya bővítéséről bizottság kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nos, valóban ebben a petícióban egy az úgynevezett A8-as autópálya, kantábriai autópálya megépítéséről, meghosszabbításáról szól, ami Janesből indul, Asturiasban, Eukédái, Cantabria autonóm régióban. A petíciós pedig e projekt környezeti hatásai miatt tesz panaszt, illetve a történelmi értékek sértése megsérpése miatt itt a Quartamertero barlang területén fog áthaladni ez az autópálya, és ezt szeretné a petíciós bejelenteni. A bizottság megvizsgálta a petíciós érvelését, illetve a tájékoztatást és valamennyi előzetest is, amely ismeretes volt a bizottság számára az Európai Uniós környezetvédelmi jog szempontjából a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló irányelv itt az elsősorban érvényes. Itt különböző állami, illetve privát projekteket projekteket érint ez az irányelv, például az autópályák engedélyezése az első melléklet alapján történik meg. Ez azt jelenti, hogy a projektek engedélyeztetését megelőzően környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni. Különböző tényezőket veszünk figyelembe, itt a kulturális örökség is szerepel, nem beszélve a természeti hatásokról, Ebben az esetben egészen konkrétan kulturális örökségről, illetve történelmi örökségről beszélünk. Az Európai Bizottság már ismerte ezt a témát, hiszen egy panaszt is intéztek hozzánk még 2005-ben, ezt pedig archiváltuk, hiszen nem tudtuk megállapítani a jogsértést. Aztán 2009-ben egy újabb panaszt kaptunk ugyanezzel a projekttel kapcsolatban, ezt is archiválta a bizottság rá kell mutatni, hogy ez a kérdéses projekt, tehát egy 22 kilométeres autópálya szakasz, környezetvédelmi hatásvizsgálatnak lett alávetve. A Környezetvédelmi Minisztérium ezt 2006 januárjában hagyta jóvá, és közzé is tette a hivatalos közlönyben, ahogyan, azt az Európa, ahogyan arról az Európai Bizottság tájékoztatta ezt a szakbizottságot. Ez a projekt tehát már két korábbi környezetvédelmi hatásvizsgálatnak is alá volt vedve 93-ban és 97-ben. E két különböző eljárásnak az az oka, hogy a projektet módosították, pontosan azért, hogy alternatívákat találjon, amelyek tiszteletben tartják a Natura 2000-es hálózatba tartozó területeket, és minimalizálják a környezetre tett hatást. Rá kell mutatni, hogy a környezetvédelmi hatóságok, illetve kulturális hatóságok a konzultációba belettek vonva. Végezetül pedig rá kell mutatni arra, hogy ahogyan arra már rámutattunk, egy nagyon vitás projektről van szó. A spanyol bíróságokhoz is gyakran fordultak ezen projektek miatt, Például egy közigazgatási bírósági eljárás is folyamatban van. Következésképpen ennek az esetnek a megvizsgálata során nem tudtuk megállapítani a szerződés, illetve jogsértési eljárást, hiszen környezetvédelmi hatásvizsgálatot már elvégezték. Köszönöm szépen, most pedig Munyi asszonynak fogom megadni a szót. Nagyon röviden kérem. Nagyon röviden, igen, elnök úr. Alapvető fontosságú infrastruktúráról beszélünk, ez a kantábriai autópálya. Ennek az eredeti nyomvonalát a szocialista kormány már módosította. Nem az eredeti nyomvonal volt, ezt állította fel a néppárti kormány, de ilyen kormányba nem akarok belemenni, vagy ilyen vitában nem akarok belemenni, a szocialista kormány ezt módosított, ezt az eredeti nyomvonalat, hiszen a környezetvédelmi szabályokat igyekezett tiszteletbe tartani, illetve az Európai Uniós spanyol jogszabályokat, a nyomvonalat tehát módosították, és a panaszokat figyelembe vették, amelyekre utalt egyébként az Európai Bizottság is. Archiválta az Európai Bizottság ezeket a panaszokat, hiszen úgy találták, hogy semmiféle Európai Uniós környezetvédelmi szabályt nem sértenek. Kulturális aspektusokat, illetve tulajdonjogokat figyelembe véve. És abban az esetben, ha nincsen más eredménye kiútja ennek a petíciónak, akkor szerintem zárjuk azt le. Nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, de azt gondolom, hogy azoknál a petícióknál, hogyha megállapítja a bizottság, hogy nem volt semmilyen európai jogsértés, akkor zárjuk le azokat a, automatikusan. El lehetne kerülni így módon, hogy túlságosan elnyújtsuk ezeket a vitákat. Természetesen tiszteletbe tartjuk, hogy az európai polgároknak joguk van, hogy hozzánk forduljanak, de így módon elkerülhetjük, hogy a média figyelmének középpontjába kerüljünk újra és újra. Technikailag nagyon bonyolult, összetett üzeneteket közvetítenek ezek az esetek meg lehet állapítani, hogy volt-e Európai Uniós jogsértés, ebben az esetben a bizottság megállapította, hogy nem, akkor lezárhatjuk a vitát és kész. Szerintem nagyon gyakran olyan petíciókkal is foglalkozunk, amelyeket le kell zárni. Gutierrez asszony, nagyon jól ismerem ezt az autópályát. Lergán esetében például, vagy Pamanez esetében a tájat teljes mértékben tönkretették. Ne felejtsük el, hogy Kantábriában gazdasági lehetőségekkel nem rendelkező emberek élnek, és azt gondolom, hogy az eljárást igenis folytatni kell. Fennáll az az eset, hogy ha a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló irányelvről van szó, akkor az kulturális örökségről szóló irányelveket is alkalmaznunk kell. Úgy néz ki, hogy a hatóságokat nem igazán érdekli a kulturális örökség, hanem inkább a környezetvédelem. Nem értem, hogyha nem visszafordítható az örökség tönkretétele, akkor miért kell ezt a spanyol hatáskörbe utalni. Nagyon hosszú listát tudnék összeállítani, nagyon sok párt, illetve az összes párt részt vett ebben. Elnök. Már egyáltalán nincsen időnk, Munyéz asszony, nagyon röviden. Szerintem elképesztőek az egyet ellentmondások, hát nem lehet három perc alatt lezárni egy petíciót Murciáról, a bizottság ugyanazt mondja Asturiasnál, mint Murciánál, és az Asturias itt meg nem akarjuk lezárni, hát most vagy tiszteletbe tartják a szabályokat, vagy nem tartják tiszteletben. Ez a kérdés. Itt nem csupán erről az esetről van szó, hanem legalább három másik esetet tudok mondani. És természetesen Gutierrez asszony, az eljárások joghatósági eljárások nyilván mások, mint az európai parlamenti petíciós eljárások. Természetesen valamennyi állampolgárnak joga van a joghatósága rendelkező hatóságokhoz fordulni. De, hogyha az európai Parlamenthez már nem fordulhatnak, az nem azt jelenti, hogy nem fordulhatnak az illetékes bírósági hatósághoz sem. De ez most már teljesen mindegy, itt az petíciós bizottság nyilatkozik a közösségi jog lehetséges megsértéséről, és amikor a hatóságok, a szerződések őrzői megállapítják, hogy nem volt jogsértés, akkor ez az észszerű, hogy a petíciót zárjuk le, ahogyan azt Murciával tették, vagy egyéb más esetekben is természetesen a polgárok a továbbiakban is fordulhatnak a bírósági hatóságokhoz. Elnök, azt hiszem, hogy a bizottság tájékoztatása nagyon világos és egyértelmű volt, semmiféle jogsértés nem történt. Véleményem szerint tehát akkor lezárhatjuk ezt a petíciót, de ha Gutierrez asszony úgy gondolja, hogy új dokumentációt, új tényeket tud hozzáadni ehhez a témához, akkor egy új petíciót lehet kezdeményezni. A fenntarthatósággal kapcsolatban van egy probléma. Murciában egy folyót szennyeztek, de most már nem szennyeznek. A környezetvédelmi hatástanulmány esetében pedig a visszafordíthatatlan jellegről kell beszélnem. Nagyon gyorsan föl tudnék olvasni most egy dokumentumot, ami bizonyítja, hogy egy vissza nem fordítható károsodásról van szó teljesen eltér attól, hogy most egy folyót szennyeznek vagy sem. Az a kötelezettségünk, hogy az irányelv, ami egyéb, az irányelvet, a környezetvédelmi hatástanulmány irányelvet tiszteletbe tartsuk. És ezt a történelmi örökségre is vonatkoztassák. Azonban a vízgyűjtő területeken nagyon sokan éltek, élnek. Az a probléma, hogy a lakosok, az, akik ott élnek azokon a területeken, ott nem csupán egyetlen barlangról beszélünk, hanem nagyon sokról. Gutiérrez asszony, ha egyetért, Szeretném elismételni megint hogy ezt a petíciót lezárjuk, azonban figyelembe véve hozzászólását, lépéseket tehetünk, hogyha ön azt úgy gondolja helyesnek, ha tud több dokumentumot biztosítani, tájékoztatást, akkor ezt a petíciót folytatni lehet. Én azt mondom, hogy ne zárják le, mert nem rendelkezünk elegendő információval itt a visszafordíthatatlanság koncepciója sokkal fontosabb. Vamos a ver, eh, actuar de presidente. No, este es un asunto que está... Bocsássanak meg. Az a szabály, hogy ha egy képviselő azt kéri, hogy nyitva tartsunk egy petíciót, akkor azt a petíciót nyitva tartjuk a véleményem teljesen más, de úgy tűnik, hogy Gutierrez asszony azt javasolja, hogy ezt a témát hagyjuk nyitva, akkor hagyjuk nyitva, és folytatódik. A 13-as, 14-es napi rendi pontot át elhalasztjuk, nem délutánra, nem a következő ülésre. Lezárjuk akkor most a ma délelőtti ülésünket. 5 perc szünetet kapunk, és aztán jön a koordinátorok ülése.